Mes chers collègues, Kedves kollégák! Kérem foglaljanak helyet, és akik most érkeztek, azok foglaljanak helyet, akik már az előző ülés pontoknál ott voltak, pontnál ott voltak, akkor kérem szintén üljenek a helyükre, hogy újra kezdhessük a munkát. Mindenkinek köszönöm, és mindenkit szeretettel üdvözlék. Mindennek ellenére, hogy elég nehéz volt ideérni az eső és a csúcs ülés miatt. Akkor elkezdjük a második napját a meghallgatásnak, és a különleges szakbizottságnak, a szervizmus elleni szakbizottságnak a második nap, ülésének a második napját. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy március 22-e gyászos dátum, mert két évvel ezelőtt történtek a brüsszeli támadások, és egy évvel rá Westminster. És szeretnék emlékeztetni az áldozatokra, és az utóbbi évek minden terrorista, európai terrorista támadásának az áldozatára. A tegnapi napot az bizottság az áldozatokra és a családtagjaikra nak szentelte, és az eltűnteknek az emlékére. Meghallgattuk a tanúvallomásokat, és üdvözöltük a családtagjaiknak, vagy a saját maguknak a bátorságát, tehát azon áldozatoknak a bátorságát, akik megmenekültek, de egész életükre kihat ez a támadás. Tegnap beszéltünk a túlélőknek a problémáiról, hallottunk tegnap arról, hogy nagyon nehéz a túlélőknek a további élete. Ezen kívül beszéltünk a szolidaritás szükségességéről, tehát mindazoknak az életéről, akiknek ez a barbár cselekedet megváltoztatta az életüket, és akik az erőszaknak az áldozatai a mi értékeink azok örökek, és a szellemünk ellenáll, épp ezért a mai napnak a munkáját az ellenálló képességnek szenteljük. És ez a feladat nagyon nehéz, tehát az ellenálló képességnek az elemeit fel kell építeni magunkban, amely a terrorizmus ellen segít bennünket, és most itt ünnepelhetjük Nicholas Inent, aki az Action Resilience, tehát az ellenálló akció társaságnak az, eleme, az elnöke, ezen kívül megalapítója az Institute Action Resilience intézetnek. Korábban újságíró volt, afrikai és közelkereti szakértő, aki az iraki konfliktust, de a szudáni, szomáliai és jemeni konfliktust is nyomon követte, és az arab tavaszt Egyiptomban és Líbiában. Talán nem haragszik meg, hogyha emlékeztetek arra, hogy 2013. június 22-én elrabolták Rakkában a fényképészével, Pierre torres és utána tíz hónapon keresztül az iszlám államnak a túsza volt, mielőtt 2014. április 18-án szabadon nem engedték. Miután hazajött, 2015 márciusában kiadta a Jihad Akadémiát, egy eszékötetet, amely arról szól, hogy milyen hibákat követtünk el az iszlám állammal kapcsolatban, és utána pedig kiadta a, a megérteni a terrorizmust, építsünk egy ellenálló társadalmat, amelyet 2017-ben adott ki. Megerősödve ezen harcban, és mivel az elnöke az Action Resilience szervezetnek, nála nincsen jobb személy, aki beszélhetne nekünk a terrorizmussal szemben ellenálló társadalomból, hiszen ez a mai napunknak a témája, és a felelősségi körünkbe is beletartozik. Tehát most átadom neki a szót, és szeretném megköszönni teljes szívemből, hogy eljött, elfogadta a meghívásunkat, és válaszol a kérdéseinkre, és azt javaslom, hogy megtartja előbb az előadását, és aztán összegyűjtjük a kérdéseket, és lehet, hogy inkább akkor pingpong, tehát ide-oda kérdésfeleletet fogunk tartani. Tehát akkor most megadom neki a szót, és aztán a többi meghívó is következik, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy meghívtak, de talán nem haragszanak meg, hogyha franciául fogok ma beszélni. És először is a hozzászólásomat azzal szeretném kezdeni, amely a fő érve a könyvemnek, amely a legutóbbi művem, ugyanis számomra nagyon fontos, hogy meg kell érteni a, a terrorizmust. Miért kell megérteni? Nem azért, hogy megbocsássunk neki, bizonyos nyelvekben ugyanis ez a kifejezés kétértelmű, hanem azért, hogy hogy megpróbáljuk megelőzni ezeket a cselekvényeket nem, úgy nem harcolhatunk ugyanis egy olyan ellenség ellen, amelyet nem ismerünk. Nos, a meghatározás, a terrorizmus meghatározása nyitott vitáknak a tárgya, ugyanis ez egy olyan meghatározás, amely nagyon is politikai jellegű. Ennek a bizonyítéka az, hogy mindegyik ország, mindegyik nemzetközi szervezet saját listát állított fel a terrorista szervezetekről, és az európai az amerikai lista között, az orosz, török és a többi francia, a többi listák között különbségeket látunk, tehát hogy melyik csoportot fogadnak el terrorista csoportként. Nos, a markerei, tehát a jelzői annak, hogy mit, mi alkotja a terrorizmust, nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy civil ö, ö, célpontok ellen nem állami szervek lépnek föl. Tehát lehetnek ezek között árnyalatok, hogy hogyan határozzuk meg ezeket a terrorizmust, de ezek a jelzők azok lényegesek a meghatározásához. Nos, a terrorizmus jelzői, markerei, jellemzői között nyilván vannak aszimetriák. Mert végül is a terrorizmus mindig is ugyanaz a dolog kis csoportok, 10-20, hát ha úgy akarjuk, akkor pár ezer ember támad mert meg akarja változtatni az emberek gondolkodását, egy társadalom gondolkodását, ahol százezer emberekről, milliókról van szó. Nos, akkor hogy lehet egyensúlyt elérni? Hogy tud egy kis csoport hatást gyakorolni egy ilyen nagy csoportra? Nos, ehhez nagyon fontos, hogy megfelelő egyensúlyt, ellensúlyt találjunk, és ez pedig a, a rémuralom szó, tehát a félelem az, a félelem terjesztése az, amely azt eredményezi, hogy a terroristok, terroristák elérjék a céljukat. Nem szabad elfelejteni, hogy a terrorista nem legális eszközöket használ. Vannak olyan országok, van az igazságszolgáltatás, az az állambiztonságról, az állambiztonságáról beszélt. Ugyanis a, ugyanakkor a terrorista az nem az államot támadja, nem a hadseregét, az, a biztonsági erőket, hanem a civil társadalmat célozza meg. Tehát a ter- különbséget tenni, kell tenni a, az elsődleges áldozatok és a másodlakos áldozatok között. A civilek az elsődleges célpontok, de ugyanakkor nyomást akar gyakorolni, vagy pedig meggyengíteni az államokat. Végül is a terroristák célpontja az a társadalom. A terrorista azt próbálja megkeresni, hogy hol vannak hiányosságok a társadalmakban, amelyek már régóta léteznek, és megpróbálják ezt a társadalmat szétrobbantani, és tönkretenni az államot, az államot támadni, azért, hogy a társadalom alapjait meggyengítse. Épp ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mennyire fontos az ellenálló képesség. Ugyanis a terroristák azt mondják, hogy a társadalom kohézióját szeretnék széttörni, és itt érik el az álma, államot. És eh, a társadalom kohézióját ke kell épp ezért megerősíteni, ha a terrorizmus ellen akarunk használ, harcolni. A Luftkrieg példáját szeretném előhozni itt, hogy leírjam, hogy milyen eh, eh, válaszokat tudunk a terrorizmusra találni. Amikor az ellenálló képességről beszélek, ugyanis akkor néha kritikák érnek eh, olyan személyek részéről, akik azt mondják, hogy eh, az ellenálló képesség azt jelenti, hogyha egy fenyegetésre válaszokat találunk. Eh, tehát harcolni kell, és a, a fenyegetés és az e- eredete ellen. Egyáltalán nem erről van szó. Ugyanis amikor a blitz, olyan háború van, mint a Blitzkrieg, tehát a villámháború, tehát hogy jönnek német bombázók Londont elérni azért, hogy tönkretegyék a brit társadalomnak a morálját, és így érjenek el háborút. Nyilván szükség van hozzá radarokra, vadászgépekre, más eszközökre, amelyek amelyek a bombázókat tönkre teszik, és a bombaterhüket nem tudják épp ezért kiereszteni. Tehát fontos ezen kívül a biztonsági szolgálatok és a, a közönség, a, a lakosoknak a moráljával is törődni. És nagyon fontos, a, hogy a segítő elsősegély szerveket is mozgosítsuk, mert hogyha a bombák leesnek, akkor már nincs mit tenni, ehhez hozzá kell szokni. Tehát az a fontos, hogy nem szabad rosszan értelmezni, hogy milyen üzeneteket akarnak a lakosságnak küldeni. Tehát nagyon fontos, hogy a társadalom kohézióján dolgozzunk, hiszen ez az alapja a terrorizmus elleni harcnak. Ugyanis a társadalom kohéziója, ragasztó ereje a legfőbb célpontja a terroristáknak. Ennek vannak bizonyos következményei, elsősorban azt a munkát illetően, hogy megelőzzük a radikalizációt. A radikalizáció legalábbis a latin országokban, az anglofon országos, országok azt a kifejezést használják, hogy az erőszakos terrorizmus elleni harc, ez most nagyon divatos, és nagyon sikeres, mert úgy rosszul, és ezért kell rá figyelni, mert rosszul határozzák meg. A radikalizáció kifejezést újra meg kell használ, határozni, és különbséget kell tenni egy kognitív radikalizáció, tehát amikor között, tehát amikor egy rendszerbe, egy radikális eszmerendszerbe zárják be magukat az emberek, Nyilván ez is adhat persze társadalmas kohéziót, és akkor ugyanakkor a viselkedési radikalizáció között, amely az erőszak képében jelenik meg. Szükség van megelőzni, mindenképpen szükséges megelőzni, és ez itt egy kulcsfogalom a terrorizmus elleni harcban, amely a polarizációt célozza meg. A terroristák ugyanis mindegy, hogy honnan jönnek, nyilván manapság elsősorban a dzsihadista terrorizmus a legláthatóbb, de ugyanakkor a, mindegy, hogy politikai vagy regionalista terrorizmusról van szó, fontos, hogy figyeljünk rá, mert egy bizonyos közösségnek egy üzenetet kell küldeni, amely azt fogja megfogalmazni, hogy ellenünk vagytok, vagy velünk vagytok. Egy, egy, egy terrorista felteheti azt a kérdést, hogy most ki ellen harcoz az el, nyomó ellen, vagy pedig egy állampolgárod társad mellett. Tehát nyilvánvalóan egy szélső jobb az beszélhet a általális problémákról, tehát hogy most te velünk vagy, vagy az iszlám ellen harcolsz. Tehát ez, ez hogyha egy e, egységbe foglalja be, szigeteli el ezeket az embereket, ez ellen kell harcolni. Néhány gyakorlati gondolatom lenne, de talán a kérdések során ezeket bővebben taglalhatjuk. Nagyon fontos, az ellenálló képesség folyamata során az áldozatok támogatása. És tudom, hogy most egy egész napot szenteltek ennek a témának tegnap, és nyilvánnak valóban ez alapvetően fontos. Ugyanis a terroristáknak egyik célja, hogy dehumanizálja az áldozatokat, a csapásokat legitimmé tegyék. Hogyha viszont visszaadjuk a humanitásokat ezeknek az embereknek, a pluralitásokat, tehát azokat, akik a terrorizmus áldozatai, akkor illegitimmé teszi a támadást Különösen az európai nagy terrorista támogatások támadások során láthattunk olyan vallási szövegeket, amely bizonyos érveket, vallási érveket hoznak fel, amely eh, utólag legitimizálná ezeket a eh, tetteket. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy ezt a legitimizációt mi megszüntessük. Ugyanis egy támadás katonai eh, művelet, hiszen károkat akar, emberi károkat és anyagi károkat akar okozni, de mindenek előtt egy terrorista csoport csoport számára egy emberi erőforrási művelet. Ez itt kommunikációt és toborzást fog elérni. És hogyha ezt az üzenetet nem tudják eljuttatni, tehát ennek a támadás eredményeként kialakult üzenetet annak a közösségnek, amelyet állítólag védtek volna, vagy akkor nem fog sikerülni ez az üzenet, amelyet szerettek volna eljuttatni a terrorcselekmény során. A Franciaországban, de azt hiszem, hogy Belgiumban is a, azokat a sajtóban megjelent portrékat, amelyeket az áldozatokról közöntek az újságokban, legalábbis azoknak a képeit, ahol a rokonok ezt megengedték. Ez egy arcot adott a, az áldozatoknak, ez lehetővé teszi a közvélemény számára, hogy valóban emberként lássák ezeket az áldozatokat. Meg kell őrizni az áldozatoknak az emlékét, és a közösségnek a szolidaritását fel kell tenni. Ez nagyon-nagyon lényeges. Az ellenálló képesség erősítének a munkájában, és én 20 évig újságíró voltam, és egy olyan területről beszélek most, amelyet értek, ez pedig az információ lényeg, fontossága. Ez azért fontos, mert mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a nagy terrorista események egy összeesküvés elméletnek a részei, és egy támadás nagyon nagy érzelméket kavar fel, amely sokkot okoz a közvéleményben, és különösen alkalmas arra, hogy a traumatizmusra támaszkodjon, ki, ha zsákmányolja, kihasználja ezt azért, hogy demoralizálja az embereket. Ahogy én látom, nagyon fontos a terrorizmussal kapcsolatos kommunikációban, hogy amikor egy, egy terrorcselekmény történik, vagy pedig egy rendőrségi ö, eseményre, hogy józanul kezeljük ezeket. Ugyanis kontraproduktív, hogyha egy támadás más napján az újságokban nagy, nagy címszavak vannak, hogy az, a, az ISIS-nek a barbárjai újra támadtak, és a többi. Ilyen szalagcímek vannak azért, hogy az érzéseket felkorbácsolják az érzés elborítja az agyunkat, nem tudunk józanul gondolkodni. Az érzések természetes dolgok, nem kell ezeket elnyomni, de olyan módon úgyis masszívan jelentkeznek, épp ezért nem kell ezeket még növelni. Nagyon fontos, hogy ténye, tényekre alapuljon, és teljes legyen az információ, ugyanis nagyon fontos eseményről van szó, a közvéleménynek tudnia kell, hogy mi történt, és ez az információ bőven kell, hogy rendelkezésre álljon, ugyanis ez akkor nem engedi az összeesküvés elméleteknek a kialakulását és, és nagyon-nagyon minőséginek kell lenni ennek az információnak. Azok az újságírók, akik a terrorizmusról beszélnek, azok számára nagyon fontos, hogy a forrásaikat megfelelően állítsák össze, és csak olyan információkat terjesszenek, amelyek nagyon-nagyon pontosak. nem csak azért, hogy a polarizációs beszédeket megakadályozzák, hiszen ezek tipikusan meg fognak jelenni, vagy a mizulmán közösségben, hogyha itt most dzsihadista cselekményekről van szó, hogy megrossz, megrontják a kapcsolatot a társadalom rétegei között, vagy pedig a szélső jobban amikor, ahol olyanokat látunk, hogy na már megint a dzsihád támad a mi társadalmainkra agresszív módon, és, és választ vár törünk. Ugyanakkor meg kell védeni magunknak ezeket az össz, magunkat ezektől az összeesküvés elméletektől, hiszen ez demoralizálni akarja a közvélemény, akik aztán megadják magukat. Ezek az ellenségei ugyanis az ellenálló képességnek. Hogyha belenyugszanak és és demoralizálódnak. Ugyanakkor a politikai beszédnek is nagy szerepe van. Két csapdát kell elkerülnie ennek. Egyrészt, hogy azt az üzenetet küldjék a közvéleménynek, hogy legyőzhetetlenek a terrorista csoportok, ez demoralizál ugyanis. Ugyanakkor meg kell ígérni, a köz, ez a másik hiba az, hogy hogy azt ígérik a közvéleménynek, hogy majd győznek. Tehát ezek olyan kérdések, amelyeket el kell kerülni. Inkább realista módon kell a közvéleménynek közölni ezt, ezeket a gondolatokat, ugyanis a politikai erőszak, a terrorizmus az épp olyan régi, mint a világ. Ezek olyan jelenségek, amelyeknek sosem látjuk majd a végét. Ugyanakkor amikor a terrorizmus történetét a különböző anarchista vagy más hullámokat nézzük, például a gyarmatosítás elleni, az újval, tehát mindezek a hullámok, amelyet egy amerikai szerző végig vizsgált, abban azt látjuk, hogy a terrorizmus okai azok egy idő után kialszanak. Ugyanis az újabb toborzáshoz csak akkor juthatnak hozzá, hogyha a harcnak a gondolata még mindig fennáll Nyilván fontos a harc, hogy, hogy egységessé tegyék az eszközeiket ezek a terrorista egységek. És csak így tudnak ránk támadni. Ugyanakkor bölcsen kell fellépni, és azt mondani, hogy a terrorizmus elleni harc nem fog sakörülni csak azt fogja tudni elérni, hogy gyöngítse a terrorista csapatoknak az erejét. A, a dzsihadi terrorizmus vége az valószínűleg a nem mi kezünkben lévő események eredményeként fog majd eljönni. A, például a hidegháború esetén idejében a katonai műveletek eh, nagyon fontosak voltak Nyugat-Európában, a szovjet expanzionizmus megelőzésére. De végül is az, egy, az a Szovjet eh, Unió azért eh, esett össze, mert gazdasági és politikai szempontból ez egy operáció volt. Ugyanilyen mondon minden terrorista ideológia egyszer csak véget ér, mert nem tudja elviselni az ellentmondást. És nem tud már tovább toborozni tagokat, mert nincsen logika, paradoxon az elméletek, és egyre többen ezt észreveszik. Tehát én úgy látom, hogy sokkal fontosabb hogyha nem ér, hogy ne ígérjük azt, hogy kiírtjuk a terrorizmust, hanem inkább a terrorista fenyegetés küszöbét lejjebb visszük, minél alacsonyabbra azért, hogy a társadalom ellenállása minél nagyobb legyen. És akkor itt értjük meg igazán az ellenálló képességnek a fontosságát. Hogyha a fenyegetettséget lejjebb visszük, akkor az ellenállásnak a kapacitása növekszik. Nagyon fontos, hogy a két sarok között az a távolság mekkora tehát ez egy két oldalú munka, egyrészt a társadalmokkal, mind a, men- a fenyegetéssel foglalkozni kell. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük Nikola Énennek ezt a, az előadást. Ezek nagyon összetett kérdések nagyon nehéz őket megfogni. Bizonyos pilléreket jelölt meg, hogy a társadalom mit tehet, nem azért, hogy eltörölje, gyökerestül kitépje a terrorizmust, hanem hogy úgy cselekedjen, hogy a társadalom növelje az ellenálló képességét. Ezt nehéz elérni, és vannak eszközeink, amelyen eh, például a parlament és az Európai Parlament is dolgozott, eh, finanszírozási kérdések, eh, a, a saját fegyvereinknek a termelése, a az interneten keresztül folytatott harc bizonyos társadalmi témáknak az újrafelvetése a társadalomban, mindez nem egy könnyű munka. De nagyon szépen köszönöm az előadását, és akkor most Mónika Holmeyer kap szót, aztán Anna Gomes, mondtam pingpong módon fogjuk csinálni. Monika, zunächst einmal ganz herzlichen Dank. Először is nagyon szépen köszönöm hogy készen állt arra, hogy eljöjjön hozzánk és beszéljen ma velünk, megvitassa velünk ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy az, hogy nagyon erős társadalmi munkát kell kifejtenünk, ez a megközelítés nagyon fontos a radikalizáció megragadására és megértésére. Én személyesen nem vagyok meggyőződve arról, hogy olyan okok miatt fog majd megszűnni a terrorizmus, ami amit nem befolyásolunk, az Afrika, észak- és nyugat-afrikai államokban rengeteg fundamentalista csoport van, amely nagyon brutális formában működik és interpretálja az iszlámot, és, és egyszerűen nagyon sok a támogatójuk. E, ezen a területen még túl kevés a stratégiánk arra nézve, hogy hogy tudunk velük foglalkozni és ugye a balkáni területeken is jelen vannak, és van, kell, hogy olyan vannak finanszírozási lehetőségeik is, és a békés muszlimok megpróbálják, a békés muszlimokat próbálják meg radikalizáció felé elhúzni, és békétlenséget teremteni, ö, olyan magyarázattal, hogy ők nem ismerik el az iszlám értékeit. Tehát nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor a ö, társadalom oldaláról közelítjük meg ezeket, akkor ugye nagyon fontos, hogy közben a toleranciát, a vallások elfog, a kölcsönös egymást elfogadását és egy csomó értéket, európai értéket továbbra is megtartsunk és megőrizzünk, és hogy konkrétan érvényesítsünk ott helyben, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a többi, a velünk ellen az ellenünk ható erők tudják ezt megtenni a saját elméleteikkel. Tehát nagyon fontos persze a szólásszabadság és a vélemény szabadságának a megőrzése, de hogyha ezek a vélemények pontosan a véleményszabadság ellen szólnak, akkor az már elgondolkodtató. Ugye vannak olyan helyek, ahol már négy éves gyerekeket is radikalizálnak az iszlamizmus elméleteivel, és értékeivel. Tehát szem, véleményem szerint a társadalmi vita keretében kell egy olyan projekt is, amely, amelyet egész Európára ki kell terjeszteni, tehát hogy a pozitív értékeket konkrétan, kézzelfoghatóan terjesszük, és, és, és figyeljünk oda, amikor visszaélnek ezekkel az értékekkel. És itt a tolerancia és a, és a különböző szabadságjogokkal való visszaélés arra, hogy pontosan békétlenséget és, és, és a mi értékeinkkel ellenható elméleteket terjesszenek. Tehát a terrorizmus illetve a terroriz, terrorista bűncselekmények rejtett elő, előkészítésével kapcsolatban azt is kérdezném, hogy milyen folyamatokat, intézkedéseket kellene indítani annak érdekében, hogy a társadalmi radikalizációt, ezeket a különböző áramlatokat hogy tudjuk megakadályozni, meg hogy az etnikai profilírozás, az interneten való toborzás, a, a mecsetekben való tobozás. Ezek olyan nagy problémák, amelyekkel meg kell tanulnunk valahogy bánni, hogy tudjuk konkrétan ezeket úgy, kér, úgy kezelni, hogy meg tudjuk védeni egymást a káros hatásaiktól. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Azt hiszem, valóban a meghatározással, tehát a radikalizáció meghatározásával kell törődnünk ugyanis korábban rosszul határozták meg, és épp ezért nagyobb lett a jelentősége. Hogyha, valószínűleg, hogyha megfelelőbben határoznánk meg, akkor sokkal kevésbé használnák. Ugyanakkor a radikalizáció egy dinamikus jelenség, azért, mert és elnézést kérek, hogy ilyet mondok, de hát senki sem születik radikálisnak. Tehát ez egy dinamikus jelenség, mert nem egyedül válik radikálissá az ember, mert hanem, hogyha radikalizációs ágensekkel kerül szembe, amely lehet a társadalom többi része, vagy egy személy. Ugyanis a radikalizáció az a társadalomból való kilépésnek az eszköze. Vegyünk példaként egy dzsihadistát. Rendben, hogy valaki azt mondja, hogy a dzsihadista csoportoknak az elméletét elfogadom, de ugyanakkor mondhatja azt, hogy nem fogadom el az értékeit, amelyet oszt a konszenzus. És mindegy, hogy milyen fajta a radikalizáció, ugyanis a radikalizáció először a konszenzusnak a visszautasítása. Tehát nagyon fontos, hogy emlékeztessünk az evidens dolgokra. Tehát például lehet az ember nagyon-nagyon is radikális, mindegy, hogy milyen fajta radikalizáció, hogy mi az oka ennek, mielőtt, erő, mi, mi, anélkül, hogy erőszakos lehet, lenne. Ugyanakkor lehet az ember eh, erőszakos anélkül, hogy egy radikális eh, ügyet támogatna. Ugyanakkor lehet prozelita az ember, tehát hogy védhet egy eh, vallást, anélkül, hogy nagyon vallásos lenne. Ugyanakkor lehet ortodox valaki a vallásában, anélkül, hogy ezt terjeszteni akarná és szükség van arra, hogy el kell választani egymástól ezeket a problémákat. Tehát egyrészt harcolni a e, e, hogy egy kohézózás, tehát társadalmi kohéziós munkát végezhessünk, tehát harcolni olyan ideológiák ellen, amelyek centrifugális hatást gyakorolnak, eh, amely a konszenzust akarja, tehát a közös értékeknek a kövét akarja tönkretenni, amelyre alapulnak a társadalmak, és ez az oktatáson keresztül történik. Miért? Mert joga van az embernek arra, hogy az ember extrémista, szélsőséges gondolatokat fogalmazon, hogy őrült beszédek meggyőzzék. És a, a liberális demokrácia tulajdonképpen olyan gondolatszabadságra épül, és a, a, a hitnek a szabadságára épül. Tehát ezért mindenki olyat gondolhat, amit akar. Tehát, hogyha a radikális gondolatok a társadalmi kohéziót támadják meg, azt nem lehet a jog oldaláról megközelítni. Nem a bírósághoz kell fordulni, vagy pedig akkor feladjuk a demokráciának és a gondolkodás szabadságának az, a szabadságát, a ötletét. A gondolatszabadság bizonyos fajta szabálysértések, bűncselekményekhez kapcsolódik. Különbözőek a jogszabályok a különböző országokban. A Franciaországban lehet bizonyos pontokban diszkrimináció. Tehát lehetnek olyan korlátok, amelyek a, szab- a gondolatszabadságot de nem is a gondolatszabadságát, hanem a szólásszabadságot, tehát a gondolatok kifejezésének a szabadságát korlátozza. Tehát lehet refezinőst az ember, de ezt nem terjesztheti, legalábbis a francia jog szerint. És, és most nem a revizionizmust akarom védeni. No, csak árnyalatokat szerettem volna jelezni. Aztán Tulajdonképpen van két kérdés, amely felmerül. Az európai muzulmán közösségek ugyanis frusztráltanak érzik magukat az iszlamista radikalizáció munkáját illetően. Az európai lakosság gyakran a szemükre veti a muzulmánoknak, hogy nem eléggé mozgósítják magukat, hogy a, a terrorizmust elítéljék. De hát nézzük az egész világát. A dzsihadisták áldozatainak 84%-a muzulmán. Persze ezeket a dzsihadisták nem muzulmánnak tekintik, kiátkozzák őket tulajdonképpen, de a muzulmának az első áldozatai a muzulmán terrorizmusnak. Nem akarok most itt provokálni, de e, a Korzikának a lakosai az efelennek az első e, áldozatai voltak, de most nem akarok itt erre kitérni. Tehát az a frusztráció, Eh, amely a, a eh, lakosságban érezhető, eh, az az európai muzulmán közösségekben is érezhető. Épp ezért nagyon fontos, hogy munkát végezzünk, tehát dolgozzunk a radikalizációval kapcsolatban, hogy megelőzzük a radikalizációt. Ugyanis ugyanis így érzik azt, hogy nem bíznak bennük, hogy óvakodnak tőlük, amelyet monopolizálnak vagy a muzulmánok, vagy olyan személyek, akik nem is teszik világossá a muzulmán identitásukat. tulajdonképpen vannak olyan mozulmánok, akik nagyon is eltávolodtak a hitek, hitektől, vagy pedig nem gyakorolják a vallásukat, mert a, a, a mérséklet, iszlámot nem érzik megfelelőnek. Nos, vannak azok, akik muzulmánnak tekintik magukat, és ugyanakkor a muzulmán identitás nagyon fontos markere a, az identitásuknak. Ugyanis a társadalomban történő integrációjuk számukra nagyon fontos, és szeretnék, hogyha jobban láthatóak lennének, hogyha nagyobb felelősségi köröket láthatnának el a radikalizáció munkájában. Elnök, köszönöm szépen. Nikola Inen, Anna Gomes, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, amit öntől hallunk. Magam is egy radikalista csoportnak a tagja voltam az országomban, és nem én voltam az egyetlen, És aztán Barozó úr, aki e, e, ugyanennek a csoportnak tagja volt, e, tehát ilyen múlttal nagyon is megértem azt, amit mondott a mindsetről, tehát hogy mi a gondolkodásmódja, a mentalitása ezeknek az embereknek, ezeknek a szektáknak, amelyet mindenfajta csoport felhasznál. Ugyanakkor felmerül az a kérdés, és erre a válasza nagyon fontos volt, de szeretném, hogyha ezt jobban kifejteni. És pedig a kihívásnak meg lehet felelni, eh, hogyha ha nem veszük figyelembe a muzulmán hitet, mert mindenki, amikor az iszlámról beszélnek, a probléma az nem a, a mérsékelt iszlámmal kapcsolatos, hanem az extrém, a szélsőséges iszlámmal kapcsolatos, akik bűncselekményeket fögel, követnek el, a fegyvereket használnak, és, és úgy hirdetik az igét, mint a vahábiak, és nyilvánvalóan ezt az ige hirdetést azért pénzzel is bőven ellátják. Szeretnék épp ezért magyarázatot kérde, kérni. A terrorista csoportok gondolkodásmódját, illetve mindsetjét, illetően két-három évvel ezelőtt a szakértők elemezték a kommunikációs rendszerét az ISIS-nek, és azt találták, hogy nem az iszlám a mozgósító erő, hanem a videójátékok, a fegyverek és a szex. Ez volt a fiataloknak az ösztönzője. Tehát e, a társadalmunknak a fiataljai, vagy kevésbé fiataljai ezért követik ezeket a csoportokat, és csatlakoznak hozzájuk. Köszönöm. Gomes asszony, a múltját illetően párhuzamot vonnék a marxisták között. Az marxista ideológia felelős 100 millió, 60-100 millió közötti áldozatért abban az évszázadban, amikor ezt az ideológiát sugalta a harcos csapartoknak. Ez legitimé teszi Marxnak, hát, tehát legitim, elvonja, elveszi a legitimizációját, legitimitását a marxista írásoknak? Nem. Ezek a harcos csoportok csak a zászlójukra tűzik a marxizmust, és ezzel igazolják a cselekményeiket ebben, ezzel a doktrinával. Ilyen, ugyanilyen módon, és azt hiszem nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy az iszlám és a dzsihadista csoportok vagy ideológia közötti kapcsolat is ilyen. A dzsihadista terroristák a muzulmánoknak a felelősségét képviselik? Nem. A muzulmánok többségükben a dzsihadisták által olyan személyeknek tekintendők, akik papíron muzulmánok, tehát nem jó gyalvalás gyakorlók és ez teszi lehetővé számukra, hogy igazolják a támadások során a halálukat. Ugyanakkor ezzel szemben mondhatjuk -e azt, hogy a dzsihadistáknak semmi közük az iszlámhoz. Nyilvánvalóan nem. Ugyanis az iszlám, a dzsihadisták ezt a vallást választották, ezt a doktrinát, az iszlám doktrináját, és és magukat tulajdonképpen ennek a vallásnak az elitjének, az előőrsének tartják. Amikor a monolit módon beszélünk az vállásokról, a könyvnek a vallása ugyanazt a szöveget talál, mutatja mindenütt, amelyek szent szövegek. Tehát ezeket nem lenne szab, ezekhez nem lenne szabad hozzányúlni. Tehát a Koránt a mozulmánok Isten szavainak a pontos leírásának találják. Különösen az érinthet érenthetetlen szövegekben, tehát hogy, és hogy mit, micsoda rengeteg értelmezését találjuk ennek. Ebben a teremben valószínűleg jobban ismerik a katolikus vallást, mint az iszlámot, de a katolikus pap az 50-es, 60-as években Latin Amerikába ment, hogy fegyvert fogva a szabadságot, a felszabadítást kövesse. És tulajdonképpen nagyon sok marxista e, csoport ugyanazt az evangéliumot, eh, ideológiát e, e, képviselik, mint a római katolikusok, akik azt hiszik, hogy az egyetlen módja a mise tartásának latinul lehet. Tehát ugyanígy ez van az iszlámmal kapcsolatban, amely nem a háború vagy a béke vallása a kezdetektől fogva, hanem rengeteg fajta értelmezésnek ad, ad lehetőséget. Tehát tulajdonképpen hiába való és kontraproduktív a muzulmánokat inkriminálni, azokért a tettekért, amelyeket a dzsihadisták végeznek el, de nem lehet ugyanakkor feloldani őket a büntet, bűncselekménytől, ugyanis ez a kapcsolat nagyon összetett. Nagyon szépen köszönöm. Ez Elizabeth Gárdéni kap Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vitát tartunk és pontosan a elnézést kis technikai szünet. C'est bon. Thank you. No. French is number two, by three. I don't remember. three. <laughs> Okay? Three. Okay. Uh, no, ringrazio per questa... Tehát köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen az előadását. Nagyon fontos, kulcsfontosságú témákról beszélünk, hiszen megoldást és választ kell találnunk mindezekre a kérdésekre. Nagyon sok gondolat felmerült bennem, hogy hallgattam az előadását. ami körülöttünk most történik, például Olaszországban is, különösen jól mutatja, hogy mennyire releváns ez a mai téma. Aztán arra is gondoltam, hogy lehet, hogy egy kicsit túlságosan naivak vagyunk, ugye az úgynevezett post-ideal társadalomban élvén, tehát igazából azt hiszük, hogy az ideológiákon már túl vagyunk, ugyanakkor a társadalmat még mindig az ideológiák osztják meg. Például a neolatin, illetve a germán nyelveket beszélő társadalmaknál is így van ez, aztán a radikalizáció, az extrém erőszak megítélése különböző társadalmakban. Nálunk például két megközelítés létezik. Az egyik arról szól, hogy harcolni kell a terrorizmussal, keményen kell ellene fellépni, ez inkább a jobb oldal véleménye, a bal oldal véleménye pedig az, hogy a radikalizációt kell kezelni, hiszen ez az, ami aztán a társadalomban terrorizmust kelt, és ezért a radikalizáció kezelése nélkül nem fogjuk tudni megoldani a terrorizmust problémáját sem. Az az az érzése sok embernek, hogy a végletekig nyomunk mindent. Ugye az alkotmány nálunk azt mondja, hogy a, a börtön kell, hogy rehabilitálja a bűnözőket, tehát igazából a társadalom nem felelős ezért, mert nem tudja e- megszervezni az emberek rehabilitációját. Úgyhogy nagyon nagy választóvonalak vannak, de talán a politikában még inkább, mint a társadalomban, és ez talán meg is magyarázza azt, hogy hogy a jobb közép felé miért tolódnak el egyre inkább az európai társadalmak. A legtöbb ember egyre inkább a jobb közép szellemiséggel tudja magát azonosítani, mint a szolidaritás és a, mondjuk a balra jellemző szociálisabb elméletekkel azt szeretném kérdezni, hogy tud-e tanácsot adni nekünk arra nézve, hogy hogy tudjuk a társadalmak belül tapasztalt nehézségeket kezelni. Olyan társadalmakra gondolok, amelyek elutasítják a saját politikai vezetőiket. Úgy tűnik, hogy a magának a társadalomnak a kapcsolata a vezető intelligenciájával, a saját vezetőivel egyre romlik ugye kor, korábban arról volt szó, hogy a vezetők segítettek nekünk megérteni a világot, megtalálni a megoldásokat a nehézségekre, de úgy tűnik, hogy ez most szétesőben van, megváltozóban van. A különböző választási eredményekből ez nagyon jól kiviláglik, ahogy a több különböző tagállamokban látjuk a fejleményeket. Változik a világ. a jövő évben megtartandó európai parlamenti választások is egészen mások lesznek, mint korábban, és valószínű, hogy egy csomó folyamat és párbeszéd is megtörik majd. Az információ mind, mindig rendkívül fontos szerepet fog játszani, és itt a véleménykifejezés szabadsága is felmerül, ami időnként problémákat okoz. Milyen etikai kódexet tudunk alkalmazni ebben az információkra alapuló társadalomban? Önnek nagyon nagy tapasztalata van a kommunikáció, az újságírás területén. Tudja-e, illetve van-e javaslata arra vonatkozóan, hogy hogy tudunk valamiféle struktúrát teremteni, szabályokat teremteni az információ ellátás, azért a tájékoztatásra nézve, hogy megfelelően folyjon. Nagyon jól mondta, hogy az információ világán belül is nagyon nagy viták vannak, például arról, hogy akár képek, akár más fajta információk közététere kerüljenek-e, vagy nem. Aztán a nyilvánosság véleménye is fontos, és itt megint visszatérnék arra, amit korábban mondtam. Én úgy gondolom, hogy Olaszországban például nincsenek már meg ezek az intelligens elmék. Volt egy Koleáni nevű nagyon híres kommunista politikus, aki pontosan ezt mondta, hogy egyszerűen nincs, nincsenek értelmiségiek már itt Olaszországban, és ez hatalmas problémát jelent. nem fér hozzá kétség sem, hogy még a, mod, még a mérsékelt iszlámnak is vannak olyan értékei, amelyek számunkra nehezen elfogadhatók, például a nemek közötti megkülönböztetés. Ezzel még így mérsékelt formájában sem nagyon tudunk egyetérteni. És a pakisztáni esetek alapján is mondhatjuk, hogy ugye ezek valahogy problémát okoznak, hiszen az emberekben rossz érzéseket keltenek, az elutasítás érzését keltik, amellett, hogy amúgy is nagyon nagy az ellenézés az iszlámmal szemben. És hogyha a mérsékelt iszlám nagyobb befolyással lesz majd a szabályainkra és a törvényeinkre, akkor lehet, hogy más lesz majd gyermekeink helyzete, mint a miénk. Az ideológiai radikalizációt valahogy meg kell próbálnunk kezelnünk. Ugye a világ szintű kalifátus mítosza az évszázadok óta létezik, nem fog csak magától eltűnni. Nagyon sok tanulmányt és egyéb e, egyéb dokumentumot írtak erről, úgyhogy ezt is meg kell nézni, magától nem fog szétfoszlani. Köszönöm szépen. Több kérdés volt, és több, sok elemzés. Szeretném megkérni a többi kollégát, hogy rövidebbek legyenek a kérdéseik. Biztosíthatom önt arról, hogy az iszlám nem sajátítja ki magának, és nem engedélyezi a házastárs, tehát a feleségnek a megölését. A radikalizációban illetően valóban illuzorikus, hogyha azt gondoljuk, hogy hogy az állam képviselőit elküldhetjük, amely delegitizálja ezeket a cselekményeket, és a lakosságnak azt mondja ezekben a közösségekben, hogy az állam az egy jó dolog, térjetek hozzá vissza, legyen ismét kohézió. Azt hiszem, hogy ennél sokkal inkább arra van szükség, hogy szerényen próbáljuk eh, a munkát végezni, úgy, mint az, az olajfoltok. Tehát, hogyha ezt fel akarnám vázalni, nem tudom, hogy ezt láthatják-e, ez a nemzeti kohézió itt, tehát a konzerzus, és én itt pedig nyilván nem arányosak ezek a méretek, de a legradikálisabb csoport, amit csak el lehet képezni. Még hogyha erre a csoportra is gondolunk, akkor is lesz egy kis zóna, amely mentén megérthetjük egymást. És hogyha ezek a gondolatok megvannak, ahol egyet tudunk érteni, vagy pedig van egy olyan embercsoport, amely ez, ez, ez a kettő közötti térségben van. És tulajdonképpen a szürke zónában lévő dzsihetista eh, terroristák ezt használják ki eh, és felhasználhatják ezt a szürke zónát. Épp ezért ennek a szürke zónának kell lenni a munkánk prioritásának, tehát a megelőzésé, a radikalizáció megelőzésének a zónájának kell ennek, ennek válnia. Aztán a radikalizáció meghatározása, definíciója. Ön, asszonyom, nagyon sok politikai gondolatot vetett föl, én nem vagyok politikus, de boldogan mondom önnének, hogy hogy azok a politikai klisék, amelyeket a radikalizáció felhasznál, azok dramatikusak, ugyan, ugyanis ez akadályozza meg, hogy megértsük ezt a, a jelenséget. Ez mind balról, mind jobbról van balról eh, bizonyos módon látjuk a radikalizációt, mintha az a marginalizált, hátrányos megkülönböztetést élő csoportokra vonatkozna, épp ezért találják meg őket a, a dzsihadisták, akik az elnyomó rendszer ellen tüzelik őket. Aztán van egy jobboldali radikalizációs értelmezés is, amely egy hetedik oszlop lenne egy győzedelmes iszlámnak a képe, amely megváltoztatja a társadalomnak az, az aspektusát, és ez is hamis. Tehát, nos, igen, és rátérek mindjárt erre a kérdésre, tehát röviden nem szabad, hogy ezeket az előre megfogalmazott prekoncepciókat, kliséket eh, megfontas, megszüntessük. Nem, nem szabad, hogy a vélemény az ilyen klisé formát vegye, vegyen föl. Tehát eh, nagyon fontos, hogy megértsük a radikalizációnak a fogalmát, jelenségét. Aztán szeretnék a médiákra kitérni és kritizálni őket egy kicsit. Mindannyian eh, olvassák az újságokat, vannak, akik liberális napilapot vesznek, vannak, akik szocialisták, aztán kommunisták, vagy nagyon is konzervatív lapokat vesznek meg, tehát mindenkinek megvannak a szokásai. Normális körülmények között, hogyha gazdaság érdekli Eh, valakit, akkor egy racionalista egyén érdekelni, eh, akkor kész fizetni az információért, azért, hogy a legkieg, eh, legintelligensebb, legszélesebb körű információt keresse, tehát amelyet leginkább lehet ellenőrizni. Na most megtesszük ezt? Nem. A leggyakrabban megvesszük azt a, az újságot, amely a tulajdonképpen a prekoncepciónknak, kriséinknek felel meg, amely meggyuttat bennünket, amely úgy mutatja be a világot és az eseményeket, amely bennünket vigasz érzést talál, megnyugtat. Tehát akkor látjuk, hogy ez micsoda ellentmondás nem fog fizetni egy olyan drágábban egy olyan információért, amely nem nyugtatja meg ön, önöket, hanem azt a sajtóterméket veszik meg, amely megnyugtatja önöket. Tulajdonképpen a sajtó csak az önök elvárásainak felel meg. Köszönöm. Elnök, <laughs> én rossz hiszemű vagyok. Nos, elfogadjuk nyilvánvalóan az ön gondolatait. Most akkor Bogdán Drozsecki kolléga kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Gondom van, mert kezdetben nem akartam önnel egyetérteni, aztán nem akartam a kollégáimmal egyetérteni. Ugye megnézem ezt a bizottságot, és ugye legfontosabb célkitűzéseink azok voltak, hogy nézzük meg, hogy mik az akadályai a terrorizmus elleni harcnak, aztán nézzük meg, hogy hogy lehet a terrorizmus ellen harcolni, végül pedig az, hogy a jelenlegi fenyegetés szintjét értékeljük. Na most aztán meghívunk szexszakértőnket annak érdekében, hogy ezt a három célt teljesíteni tudjuk, és az az érzésem, hogy ön eljött hozzánk, rengeteg információval rendelkezik, nagyon tájékozott arról, hogy Európa, Európában mi történik és aztán meg azt mondja, hogy a terroristák fel akarják bomlasztani a társadalmakat. Tehát, hogyha ez lenne a valóság, akkor azt mondhatnánk, hogy a terrorizmus nem éri el a célját, hiszen egy sor terrorista támadás úgy tűnik, hogy inkább közelebb hozza egymáshoz az embereket, és megerősíti a társadalmokat. Japánban is, Brüsszelben is, Párizsban is ezt láttuk. Aztán az ideológia sokféleképpen hat, használható, például a marxizmust nem lehetett mindig indokolni. Aztán ott voltak a vörös brigádok, vagy más marxista csoportok. Ők úgy harcoltak Marx nevében, hogy közben fogalmuk se volt arról, hogy Marx és Engels mit írt csak egy kis részével tudták azonosítani magukat az ideológiának, például azzal, hogy a kapitalizmus gonosz, mert a munkások kihasználására koncentrál. Gyakorlatilag ez az egyetlen olyan kis darabja az ideológiának, amit maguk, magukénak vallottak. Aztán a terroristák számára négy dolog fontos, akár együttesen, akár külön-külön. Hatalmat akarnak, pénzt akarnak, nagyon gyakran bosszút kívánnak, és néhány olyan vallás van, amely a terrorista cselekedetek vagy büntetteket mennybe menetellel jutalmazza. Úgyhogy ez a negyedik. Tehát az európai társadalmakban ugye, ha ezt megnézzük az európai társadalmak összefüggésében, tudjuk, hogy nagyon fontos a hatalom birtoklása. Időnként tudjuk, hogy Oroszország az, ami nem akarja, hogy, az Európa, hogy Európa erős legyen, és semmiképpen nem akarja, hogy a választásokat azok nyerjék, akik az országukat ki akarják vezetni a válságból akkor vannak más csoportok, terrorista csoportok, például szíriai új terrorista csoportok, ezek csak hatalmat és pénzt szomjaznak. De hogyha megnézzük, hogy ezeket a terrorista csoportok, ezek a terrorista csoportok kiket tudnak magukhoz toborozni, és megnézzük, hogy kik, kik birtokolják a hatalmat, akkor azt látjuk, hogy nem mindig a vallásos terroristákról van szó. Ahogy Anna Gomez is mondta, nagyon sokszor pénzről van szó, arról van szó, hogy hogy ezek, akiket toborozni tudnak, börtöntöltelékek. Tehát számomra nagyon fontos lenne, hogy a céljainkat nagyon konkrétan jelöljük ki, mert hogyha nem tesszük ezt meg, akkor naívnak és hatékonytalanak fognak minket tartani, és ostobaság lenne ilyenfajta empátiát mutatni. Én úgy gondolom, hogy az empátia végül is meg fogja akadályozni azt, hogy a terrorizmus problémáját érdemben tudjuk kezelni. És még egy dolog, nem értek egyet teljes mértékben Anna Gomes-sel. Anna, nagyon pozitívan kezdted a beszédedet, azt mondtad, el tudod képzelni, hogy milyen radikalizáltnak lenni, mert te is az voltál régen. Én túlságosan nagyra becsüllek ar- a- ahhoz, hogy el tudjam képzelni rólad, hogy bármikor egy radikális csoporttagja voltál, de nagyon fontos számomra, hogy meg tudjunk különböztetni két dolgot. Egyrészt meg kell értenünk a terroristákat, hajlandók is vagyunk erre, annak érdekében, hogy le tudjuk őket győzni, de ez az egész tolerancia, ami a jelenséget így övezi, van egy csomó oka annak, hogy valaki terrorista legyen, de az, hogy az empátia ebben a fogalomkörben egyre inkább megjelenik, az, hogy nem integráltak a társadalomban, hogy a társadalom perifériájára kerültek, elnézést kérek, én ebben nem hiszek. Az, a, a, a, valódi terroristák azok, a, a terroristákat egyszerűen a pénz vezeti, a hatalom vágy vezeti, a bosszú vezeti, és, és a hatalomban való részvétel hajtja. Befejezésképpen azt mondanám, hogy ha szeretnénk eredményesen, sikeresen végezni a munkánkat, akkor a terrorizmus forrásait, kell megnéznünk azt, hogy hogy, tudjuk, hogy tudjunk ellene harcolni, és a fenyegetés megfelelő értékelését is el kell végezni. Szerintem a fenyegetés egyre nő, mert most akár tömegpusztító fegyverek birtokában is lehetnek a terroristák, ennek tudattában kell lennünk, és minden olyan területet meg kell erősítenünk, amelyeket képesek vagyunk meg, megerősíteni, és empátiára nincs szükség, csak határozottságra. Köszönöm. Merci de... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Miközben beszélt, jegyzeteltem, Ön beszélt egy marxista elkötelezettségről, ami felszínes volt nagyon sok harcos részéről, akik a marxista csoportok kebelében harcoltak. Biztosítom önök, önt, hogy a dzsihadista csoportok tagjainak is nagyon sokszor ugyanilyen felszínes az ismerete az iszlámmal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez egy jellemzője. Nem hiszem, hogy minden náci harcos elolvasta a Mein Kampf könyvet, tehát lehet harcolni úgy, hogy jó hiszeműen, meggyőződéssel harcol az ember, anélkül, hogy mélyen ismerné azt az ügyet, amiért harcol. Ezzel persze nem akarom azt mondani, hogy nincsenek olyan dzsihadisták, akik nagyon is jól ismerik az ideológiát, és szakértői tulajdonképpen a muzulmán vallásnak. Ugyan, úgy, ahogy voltak olyan marxista filozófusok is, akik az interneten terjesztették a, a marxizmust. Ugyanakkor nem válaszoltam Gomes asszonynak, a dzsihadiszták motivációját illetően, amely lehet triviális, tehát itt, itt ő említette a jó, videójátékokat vagy a szexet. Ez egy, e, egy véleménykülönbség alapja. Én inkább azt gondolom, hogy az erőszak vágya Eh, tehát, hogy, eh, hogy eh, elkötelezzék magukat az erőszak mellett, ez sokkal fontosabb elem, ezzel tudjuk megmagyarázni, hogy miért csatlakozik egy erőszakos csoporthoz. Nagyon sok terrorista maga is erőszaknak az áldozata volt. Szeretnék visszatérni Sajnos nem a mikrofonba beszél Gomes asszony, tehát nem lehet hallani. A kábítószerrel van szó. Nagyon kevéssé dokumentált a drog használata a terroristák között nem, hosszan, nem hiszem, hogy a videójátékok használata magasabb szintű a terroristák között, mint a társadalmi csoportok között. És világosan bizonyos negyedékben, lakónegyedekben vannak problémák az érzelmi élettel, amely hatással lehet a terrorista csoportokba való belépésre, de ezt azért nem kell túl értékelni. Ugyanakkor egy terrorista csoport egy politikus, politikai csoport, ugyanis a terrorizmus az egy politikai ö, ö, irány, és ezek számára, akár csak a politikusok számára a hatalom és a pénz számít. A terrorista csoportok ugyanakkor jellemzően, és örülök, hogy kritizálta a sajtót, tehát van nekik egy nagyon fontos jellemzőjük, ez pedig a bosszú érzete, érzése. Én voltam európai dzsihadista csoportoknál, Szíriában is voltam, és az európaiak voltak azok, akik Szíriába mentek, és a motiváció az agresszivitás volt. Gyűlölték azokat a társadalmakat, amelyekbe születtek. És a bosszú gondolata lényeges minden terrorista csoportban a dzsihadista csoportok számára is épp úgy. De mindegy, hogy milyen csoportról van szó, a, mindegy, hogy mi az oka, a megtorlás a, a céljuk. Mindig azt mondják, hogy én csak megbosszultam magam, én magamat védtem meg egy terrorista csoport a, bossz, a csoportot a bosszú vezérel. A gondolat a toborzás ö, mögött ö, az európai ö, ö, bűnözőknek azt e, ígérik, hogy ön e, nem egy kis tolvaj volt, hanem sürdülő koruk óta tulajdonképpen harcolt az önt elnyomó rendszer ellen tulajdonképpen már maguk egy kis dzsihadot folytattak. Nem tudták ugyanakkor még, de már akkor, amikor kis bűnöző volt, akkor a rendszer ellen harcolt. Tehát utólag igazolják magukat, azt mondják, hogy nem bűnöző volt, hanem már is egy harcos. És a bűnözők nek ugyanis a kompetenciája, tehát a hozzáértése hiányzik, hiszen nem tudnak harcolni. De ugyanakkor, mivel a társadalomnak a peremén élnek, azokba a csoportokba tartoznak, amelyeket a terroristák keresnek. Tehát ez az érv, hogy mindegy, hogy milyen bűnöző életet folytattatok, ahogy mártírok lesztek, akkor a paradicsomba kerültök, és minden meg van bota, bocsátva. Tehát ez a tobázásban egy fontos ideológia. Végül is, végül pedig a tömegpusztító fegyverekhez való hozzáférés, amit ön említett, hál' Istennek, nagyon korlátozott. És ez mutatja, hogy a dzsihadista csoportok és a bűnöző csoportok közötti kapcsolat még nem magasan fejlett. Mert hogyha lenne egy interpretáció, tehát hogy nagy lenne az átfedés a kettő csoport között, akkor sokkal gyilkosabb támadások is lennének. Az utóbbi években az európai támadások során a fegyverek nagyon is szerények még a vegyi ismeretek is korlátozottak, még ha a madridi támadást nézzük például, és a fegyverekhez való hozzáférés szerencsére még nagy kapacitás problémákat vetnek fel a dzsihadista csoportok részéről. Ők ezt a kapacitás deficitet ők nagy propagandával ellensúlyozzák, tehát tulajdonképpen a helyi válságokat a globális válságokkal összekötik, erre van hatalmas kapacitásuk. Az ISIS, az iszlám állam az egész világban ezzel tud toborozni, tehát a kis helyi válságok például eh, Közép-Ázsiában, Üzbegisztán, Kirgizisztánban eh, ezt mutatja, eh, és az európai középosztálybeli családokban történő radikalizáció és ezt mutatja. Ugyanakkor itt hatékonyan használták fel azt, hogy önök elégedetlenek. Mi itt vagyunk, mi vagyunk az elégedetlenek tárgya, a lázadók pártja, gyertek hozzánk. Mi vagyunk a nagy család, aki az áldozatokat befogadja. Mert a szír dráma egy olyan terület, amely ben mindenki a saját kis személy történetét megbosszulhatja. Tehát az ideológiai téren és a fegyverekhez való hozzáférés területén erős a dzsihadista mozgalom, és ez kell, hogy a prioritásokat élvezze. Az utolsó hozzászóló Edith Tipper. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni azokat a magyarázatokat, ami a társadalmi összetartozás, integrációt taglalta, és úgy gondolom, a terrorista támadásokra vonatkozó válaszunkban a médiumok és a politikusok komolyan kell vegyék a fenyegetést és a félelmeket, de mégis kiegyensúlyozottan, objektíven kell reagálni. Néha sikerül ez, néha azonban nem csak a média, hanem a politikusok is, mindenféle színű politikusok kudarcot vallanak, és túlzott emócióval eltúlozva válaszolnak a kihívásra. Ezért szeretnék mindenkit felhívni arra, hogy vegyük ezt komolyan, az érzelmeket is vegyük komolyan, de ne túlozzuk el, ne tüzeljük fel az érzelmeket. Holmeyer kollégám helyesen utalt arra, hogy az iszlamisták egyik stratégiája abban áll, hogy nem csak a fiatalokat, hanem már a gyerekeket is befolyásolják, indoktrinálják, az a kérdésem, hogy vajon mi nem járulunk-e ehhez hozzá magunk is, ahhoz, hogy megosztjuk a társadalmainkat, elégedetlenséget keltünk, táplálunk, ami aztán táplálja a terroristákat, illetve kihasználják. Van egy talán nevetséges példám, amely különös. Németországban az elmúlt évben, években több száz támadást ért embereket, fenyegettek embereket, sok esetben erőszakkal vagy halállal, vagy gyerekeiket fenyegették, némelyeket erőszakkal meg is támadták, és ezek a, ezek a bűncselekmények vagy fenyegetéseket németek követték el. Vajon minden beszélgetés során igazolnom kell, hogy én egy, egy békés német vagyok, nem olyan, mint ezek? Miféle érv lenne ez? Ám ugyanígy bánunk a muzulmán szomszédainkkal. Valakit muszlim vagy? Te miféle muszlim vagy? Békés vagy te, vagy olyan, mint a többi? Kérdezzük. És még a közvitában is elmondjuk, hogy hát persze vannak békés muszlimok is. Ez nekem döbbenetes, mert én azt látom, és meg kell állapítsam, hogy a földbújon élő emberek túlzott, túlnyomó többsége, férfi vagy nő, keresztény, muzulmán, zsidó, hindu, ateista, békés és békében akar élni szomszédjával. És az, hogy valakiket beteszünk egy fiókba, békés vagy nem békés, szerintem már önmagában táplálja azt az érzetet, hogy te nem tartozol közénk, téged kitaszítunk, és ez szörnyű. Persze, sokan rázek a fejüket, de így van, itt Brüsszelben is. Azt látom, megszokták az emberek, hogy sokféle ember együtt élnek, és Molenbeekben persze meg máshol is vannak problémák, ezt nem tagadom, ám Brüsszelben is, hogyha lakást keresek, vagy kollégáim lakást keresnek, és valakinek fura a neve, úgymond, vagy sötét a bőreszíne, akkor hirtelen nehezebben talál lakást. Ez persze nem ö, menti fel az erőszak elköveteit a felelősség alól, ám tény, hogy egyes emberek nem érzik magukat a, a társadalom tagjaként, és szerintem a politikusok kell, hogy rávegyék a társadalmat arra, hogy közösen lépjünk fel az erőszak ellen, legyen az uh, szélsőjobbos szélsőség, vagy iszlám terror, és azok az emberek, akik teljesen legálisan és békésen élnek közöttünk, ha ezeket elzárjuk magunktól, elhatárolunk tőlük, ezeket besoroljuk egy, egy, egy fiókba, úgymond, akkor ez nem fog működni, és akkor terrorista támadások, erőszak növekedni fog, hiszen nagyon sok ember nem érzi magát a társadalom részének, könnyebben radikalizálható, és akik könnyebben elérhetőek, válnak, mint egy más társadalmi konstellációban lenne. Ezért gondolok arra, mondom azt, hogy legyünk körültekintőek, mit mondunk, hogy mondjuk, és hogy bánunk emberekkel. A házban, ahol lakom, a mellettem lakás, ha üressé válik, nekem teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi közlét, de német, francia, török, keresztény, az számít, hogy rendes szomszéd legyen. Ez kell legyen a politikai és társadalmi cselekvés maximája, azt hiszem. um, <laughs> uh, plusieurs points uh, intéressants dans ce que, uh, dans ce que vous avez uh, développé. Uh, Je voudrais revenir sur euh, la... Szeretnék a szürke zóna csökkentésére reflektálni, hogy a dzsihadista propagandát csökkentsük. A szürke zóna az tulajdonképpen egy muzulmán lakosság, amely mérsékelt muzulmán lakosság, és a dzsihadista csoportok számára ők az első célpont. Ezek a mérsékelt muzulmánok őket akarják maguk mellé állítani. És hogy ezt megtehessék, kompromittálni kell a kapcsolatokat a társadalom többi részével, és pedig azt kell velük elhitetni, hogy már nem részei a nagyobb társadalomnak. Azért, hogy rákényszerítsek őket, hogy egy egyetlen identitást válasszanak, és pedig a muzulmán identitást. Ez itt az embereknek a hűségét fogja kihasználni. Ott kell meg próbára tenni a hűségüket. Mindegy, hogy keresztényekről, ateistákról, németekről, olaszokról van szó, lehet az embernek két hűsége is, tehát közösséghez is lehet hűséges. Lehet többszörös definíció, az ember lehet férfi, nő, lehet baloldali, jobboldali, ilyen nemzetiségű, olyan nemzetiségű, ilyen hitű, olyan hitű. Az identitás az többszörös. A radikalizáció attól lesz, hogyha az ember egyetlen identitású. Akkor lesz radikális az ember, hogyha úgy érzi, hogy egyetlen hűség, egyetlen identitás köti. És ez mindenfajta radikalizációra igaz. Ezt eh, Hágában, eh, eh, ezt a modellt Hágában fejlesztették ki, az identitás és a megoldások. Ha csak egy identitásom van, és ezt támadják, akkor fel kell vennem a fegyvert, és erőszakos módon kell rá reagálni, ez a megoldás. Nyilván ez az a szűrő, és ez a dzsihadista radikalizáció is. Én muzulmán vagyok, támadnak engem, ezért reagálnom kell. Én francia vagyok, francia országot megtámadják, fegyvert fogok. Proletár vagyok, mindazok, akik nem proletárok, azok agresszorok. És ezért osztályharc lesz az eredmény. Lehet egy radikális feminista mozgalom is ugyanerre a modellre. Tehát mivel a férfiak állandóan elnyomnak bennünket, ezért fegyvert kell fognom és, és a nők ügyét kell megnyerném. Tehát ez az identitás, ok és megoldás, ez mindenütt érvényes az, ér, az erőszakos cselekményekre. Itt van a radikalizáció megőrzésének, a megelőzésének a kulcsa. Tehát először is az identitással kell foglalkozni. Tehát mivel sokszoros, többszörös identitása lehet az embernek, akkor ezzel foglalkozni kell. A nyugati világ az nincs a, a muzulmán világ, vallás ellen. Tehát ezt kell menni, mondani nekik, és akkor a harmadik, tehát hogyha a két első szinttel foglalkozunk, a harmadik már magától megoldódik. Köszönjük Nikola Enen, hogy megtartotta az előadását, hogy, hogy válaszokat adott, hogy elemzést adott. Tulajdonképpen mint, egy kicsit, mint újságíró is válaszolt a kérdésekre, mint író, mint tanú, mint elemző, mint szakértő Ugyanakkor a, az életének egy nagyon fontos része e, volt, mint Túsz is válaszolt a kérdésekre. Tehát egy olyan ember szempontjából, aki e, fogságban volt, az ISIS fogja volt. E, és ez tulajdonképpen egy különleges helyzet, amit mi nem igen tudunk átlátni. Épp ezért nagyon szépen köszönjük önnek, talán tud még egy kicsit maradni, és azt javaslom, ugyan egy kicsit kés, késésben vagyunk, és szeretném ugyanezt a problémakört folytatni Fernando Renares előadónkkal, aki már az elejétől fogva itt volt ezen a meghallgatósán, és a hozzászólását a tapasztalatra és az ellenálló képességre fogja kon koncentrálni. Ő a spanyol tapasztalatról beszél, mindazokról a tanulságokról, amelyeket a spanyolok levontak a terrorista eseményekből, és beszél a terrorizmus globális jellegéről is. Ő elismert szakértő, Elkánóban a királyi intézménynek az igazgatója, és a madridi János Károly Király Egyetemnek a professzora, és Georgetownban, Washingtonban is oktat nagyon sok közleménynek a szerzője, kiadványnak a szerzője, amelyek jelentések a jelentősek a szakfolyóratokban. Végül pedig a terrorizmus elleni nemzetközi e, izraeli intézménynek is a e, konzultánsa, és ezen kívül e, egy kiválósági hálózatnak is, a RAN-nak, a radikalizációra való érzékenyi tétel intézetének és a munkatársa, és, és a, az erőszakos radikalizáció szakértői csoportjának is tagja. Nos, akkor azt javaslom, hogy olyan, ugyanolyan módon járjunk el, mint a korábbiakban. Előadást tart, ha lehet, akkor 20 percre korlátozza, kérem szépen, azért, hogy utána folytathassunk eszmecserét a kollégákkal. Köszönöm szépen. Buenos días a todos ustedes. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen hogy meghívtak, és köszönöm elnök asszony megadta a szót. A témám spanyolországi tapasztalatokra támaszkodó gondolatokból áll, de nem csak Spanyolországra szeretnék szorítkozni, hanem kiterjedtebb körben szeretném a témát taglalni. Örülök, hogy, hogy eljöhettem, meghívtak, és részt vehetek a terrorizmussal foglalkozó rendkívüli Európai Parlamenti Bizottság ülésén. Arra, a meghívásban arra kértek, hogy előadásomat az, a társadalmi ellenálló képességre, a rezilienciára fókuszáljam, igyekszem ezt tenni majd. De persze érintek majd más témákat is, Európa egészét érintő kihívásokról beszélve, amelyet a jelenlegi aktuális nemzetközi terrorizmus által jelentett kihívást jelent. Az Elkánó Király Intézet munkatársaként folyamatosan monitoringgal kísérjük figyelemmel az ebbeli fejleményeket. Előadásomban ennek egy része kiegészíti azt, amit Henen úr már kifejtett. Azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom azt a tényt, hogy nagyon sok politikus számára a társadalmi ellenálló képesség a dzsihadista terrorizmussal szemben úgy tűnik két aspektussal bír. Egyrészt ugye a cél, hogy a, egy terrorista támadás után a normál, normalitást helyreállítsuk. A másik vetülete ennek a dolognak az a pszichológiai folyamat, amely az, az áldozatok ö, helyreállás adaptációja, akik elszenvedtek ilyen támadást. Van azonban egy ezek a, a, a, a krízis kezelés és a, a sürgőségi ellátáson túlmutató dimenzió is mindennek az áldozatok ellátásában és támogatásában. Ez pedig a társadalom általános ellenálló képessége, ez a sokat a megetett reziliencia, amelyet kiemelnék, hiszen ez a mai fő témánk. És ez kapcsolódik az előttem elhangzott előadáshoz ugye az azonnali károkozáson túl, amelyet a terroristák okoznak, egy-egy konkrét támadás eredményeképpen társadalmi és politikai hatások is kialakulnak, amelyek sokszor nagyon hosszú távak, és messzire hullámzanak. Ezek pedig, ezekkel foglalkozni kell, hogyha társadalmi választ akarunk kialakítani az Európai Unióban. Itt kell megvizsgálni, hogy vajon a társadalom eléggé ellenálló-e, reziliense egy ilyen ezzel a jelenséggel szemben. Azt is hozzá kell tennem, hogy amikor a terrorizmus úgymond napirendre került Európában, akkor az a szeptember 11-i, március 11-i londoni támadások után merült fel egyáltalán politikai témaként. És az a narratíva, a politikai narratíva, ami kialakult, sokszor nem vesz figyelembe a friss európai történelmből vett fontos tényeket, különösen tudnék a, a nagy súlyú vagy nagy hatású terrorista támadásokra koncentrálunk, ebben a narratívában, ám látni kell azt is, hogy bizonyos európai országokban van másfajta tapasztalat is. Spanyolország jó példára. Nem egy-egy nagy terrorista támadás tapasztalait szenvedtük meg, hanem egy több évtizedes folyamatos kampány tapasztalatával számol Spanyolország. Például. És Franciaországban is hasonló helyzet van. Tehát a társadalmi rezilienciát, terrorizmus ellenálló képességet ezen tapasztalatok alapján is meghatározhatjuk. Egy sor aspektus figyelembevételével, amelyek nem feltétlenül jelennek meg egy nagy támadás követően. Ha a kevés támadások egy hosszú távú, egy-egy nagy támadások egy hosszú távú kampány részei, sok esetben megosztják a társadalmat, polarizálják a társadalmat, és nem egységesítik. Ha pedig ez történik a társadalommal, a terrorista támadások nyomán, akkor is, hogyha esetleg jó az azonnali válaszadás a rendvédelmi és egyéb szervek részéről, és el is látják jól az áldozatokat, ha a társadalom nem ellenálló és megosztottá válik, akkor bizony nagyon hosszú távú és komoly sérülést okoznak a támadások. A Daesh a 2014-15-ös években elkövetett támadásai során éppen arra látszott törekedni, hogy megossza a társadalmat. Kivált, ki, elválasztva az Európában élő muszlimokat a társadalom többi részéről, és ebben támaszkodtak a társadalom diszfunkcióira Sokszor nem tudjuk azonban azt, hogy milyen sokféleség van az iszlámon belül is. Komoly különbségek, nem egységes az iszlám sem. Sok éle van annak is, hogy egyes iszlám hívők nyitottak a változásra, és, és a neológ vallásváltozást követnek, mások meg, mint a szalapisták, képesztően konzervatív módon értelmezik a saját vallásukat. Ez nem mindig jelenik meg a mi meglátásunkban. És az is látható, hogy ahol több a szalafista, ott több a probléma. Tehát vannak ennek összefüggései és kihatásai a terrorista tevékenységekre is, ezeknek a jelenségnek. A vágy, ahogy hallottuk, az egyik fő motiváció, ezért adtam a könyvemnek azt a címet, amit, és Az a gondolat Spanyolországban is érvényesül, hogy ezt a bosszút próbáljuk meg, megfogni, megfogalmazni az alkaidával kapcsolatban is. Erre kell tehát törekedni, és látnunk kell, hogy egy terrorista cselekvés, vagy egy, egyfajta terrorista cselekvésebben álló hosszú távú kampány kihatással van a társadalmi struktúrákra, folyamatokra, alása a liberális demokrácia működését és szellemét, és oda vezethet, hogy a, a társadalom, a civil társadalom szövete szétszakad, és maga a társadalmi működés zavarokat mutat, és általában társadalmi kohézió megszenvedi mindezt. Ez, ha megtörténik, akkor az azt jelenti, hogy a társadalomunk nem ütésálló, nem reziliens, nem immun ezekre a hatásokra. Spanyolként mondhatom, hogy hiába vannak nagyon jól képzett szakemberek és tisztek, akik azonnal választnak adni a támadások után, ahogy láttuk március 11 én Mindez nem feltétlenül segít az általános társadalmi válaszadásban. Hosszú távú folyamatos támogatást kell adnunk az áldozatoknak, Spanyolországban ez utóbbi időben nagy figyelmet kapott, és javult is a helyzet. Ám más dolgokra is figyelni kell. Például, egyesek említették is ezeket, a spanyol tapasztalat alapján gyűjthetjük a tapasztalatokat. És látni kell, hogy a terrorista támadások milyen hatása voltak a baszk földi társadalomra, hogyan osztották meg ott is a társadalmat. 2011-ig folytak az ETA támadásai, akkor döntött az ETA úgy, hogy véget vett az erőszakos kampánynak, amelynek 900 halálos áldozata volt körülbelül, és mindez egy demokratikus állam működése alatt történt, nem a frankó rezsim alatt, hanem már a demokratikus spanyol társadalom összefüggésében. A társadalom ellenálló képessége vagy immunitása tekintetében ez is egy fontos példa, azok a halálos támadások, amelyek például a 2004-es márciusi madridi támadásra gondolok, de a frissebbek is, Barcelonában például nagyon komoly társadalmi hatásokat hagytak maguk után, amelyek nem mindig láthatóak azonnal. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy újra átgondoljuk ezeket. Hogyha megnézzük a baszk, baszkföldet, akkor ő, náluk nem volt terrorizmus ellen ellenálló képes társadalom, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Hogyha a közvéleményt tekintjük, ez eléggé világos. Tehát még egyszer mondom, a demokratikus időszak alatti eseményekről rekoncentrálok. Az ETA a baszk szeparatizmus erőszak szervezete volt. Az igaz, hogy a diktatúra alatt alakult meg, de aztán folytatta a működését még 30 évvel a diktatúra megszüntetése után is demokratikus alkotmányunk született, voltak választások, ön, önkormányzatra való törekvések gyakorlatilag 97-től önálló baszk parlament is létezik. De amikor az ETA abba hagyta a terrorista, a terrorista tevékenységet, a baszk társadalom megosztott társadalom volt, nem pedig egységes a terrorizmus tekintve. Olyan társadalom volt, amely a hallgatás kötelékébe volt gúzsba kötve, nem volt ellenálló képes társadalom. A baszkok élete aszimmetrikus volt, a nacionalisták számára elég könnyű volt a helyzet, akik viszont nem voltak basz, baszk szeparatisták, azok helyzete nem volt olyan könnyű. Amikor az ETA úgy döntött, hogy leállítja terrorista tevékenységét, minden törvényesen megválasztott, nem, szap, nem, nem szeparatista ö, politikus fenyegetésnek tettek ki, és ez a, ahhoz vezetett, hogy egy időben mindegyiküket 24 fegyveres ő, őr kísérte. Úgyhogy igen, a félelem gúzsba köt. És a 80-as években, amikor a terrorizmusról készítettek egy felmérést Baszkföldön, akkor a megkérdezettek 40-50%-a nem is válaszolt, mert félt a véleményét kifejezni. Félt attól, hogy ezt megteszi, akkor a terrorizmus célpontjává fog válni. Az 1990-es évek közepéig E, miatt aztán az ETA ellen semmiféle e, intézkedés vagy lépés nem is történt, az ETA áldozatait ignorálták a hatóságok. Hogy lehet, hogy tudott ez megtörténni? Hogy tudott az ETA-nak ilyen jelentős befolyása lenne a e, baszk társadalomra? Hogy lehet, hogy a baszk társadalom a terrorizmus ellen ennyire képtelen volt ellenállni. Ennek az egyik oka az volt, hogy az társadalom egyik része nem akart ellenálló képes lenni, a másik része pedig nem tudott. Az a része, amely nem tudott, az rettegésben élt, másik része, amely nem akart, az pedig szeparatista volt, nem volt a terrorizmus célpontja, így aztán nem volt szándéka ellenálló képessé válni. Tehát az én hazám Baszkföld a egyszerűen némaságot fogadott, egy, egyfajta etnikai nacionalizmus vagy szeparatizmus uralkodott nálunk, és erre nagyon-nagyon sok példa van. Beszéltem az ETA különböző vezetőivel abban az időszakban, amikor Baszkföld önállóságáról szóló ö, ö, törvényeket alkottuk meg, tehát a Baszk Nacionalista Párt képviselőivel, és azt mondták annak érdekében, hogy minél nagyobb támogatottságot kapjanak, folytatniuk kell a, az eddig mondottakat. A 90-es években működő baszk nacionalista párt vezető is azt mondták, hogy mi kell, hogy azok legyünk, akik megrázzák a fát annak érdekében, hogy a gyümölcsök lehullassanak. Tehát a szeparatista mozgalom egy része erőszakos is volt, a nemzeti illetve a nacionalista pártok képviselői nem tartózkodtak attól, hogy tartsák velük a kapcsolatot. Nagyon nagy tehát a felelőssége a politikai elitnek mindenben. Nagyon óvatosan kell a narratíváikat megfogalmazniuk annak érdekében, hogy a társadalmi megosztottságot megakadályozzák. Bár a megosztottság esetleg a saját politikai céljaikat és a saját politikai mozgalmukat szolgálhatja, de magát a társadalmat nem úgy tűnik, hogy a politikai feles felelősségvállalás a néppárt, a spanyol néppárt idejében 2004-ben sem működött megfelelően, viszont a reagálás úgy folyt, hogy a 2004. március 11-i terrortámadások után sem volt sikeres a spanyolok egyesülése összetartása. Évekig tartott, mire a különböző pártok, politikai, a különböző politikai oldala képviselői végre hajlandók voltak együtt ünnepelni és együtt megemlékezni erről. Tehát a polarizáció tovább nőtt a március 11-i támadások után, mert továbbra is az volt a legfontosabb a pártoknak, hogy azon, azon veszekedjenek, hogy ki a felelős a halálokért. Azt mondták, hogy az ETA felelőssége. Volt olyan, aki azt mondta, hogy az iraki háború miatt történt a támadás, tehát az akkori elnök Avnár felelőssége volt. ami tényleg furcsa, hiszen a 2000-es művelet után került sor, daktil művelet után került sor erre a támadásra, tehát gyakorlatilag az iraki háborúnak nem sok köze van mindehez. De a spanyol politikai elitnek problémát okozott aztán az, hogy a terrorista ellenes tevékenységeket, amelyeket például Franciaországban tapasztaltunk, trivializálták. Henning úr beszélt még arról is, amikor a, a társadalmi ellenálló képesség hiányát említette, hogy Spanyolországban nagyon sok ember meggondolta magát a szavazást illetően a, tá- a terrortámadások és a választások között. Tehát más pártra szavazott, mint akihe, akire eredetileg akart volna. eredetileg egyenlő eredményt produkált volna a két oldal, de aztán a dolgok megváltoztak a terrorista támadás miatt. A, ter, a társadalmi ellenálló képesség nagyot változott, nagyon sok ö, jelentősége van itt a, a különböző összeesküvési elméleteknek. A spanyol társadalom egy része hosszú évek óta meg volt győződve arról, hogy a márciusi terrortámadások mögött valamiféle az állam, állam által megszervezett mozgalom áll, amely a társadalom változását akarta ilyen módon elősegíteni, illetve kirobbantani. A barcelonai támadás után ezek, a, ezek az elméletek ugyanúgy visszatértek. És katasztrofális jelentőségű lehet az ilyen elméletek elterjedése, többek között a terroristák felelnek azért, hogy ezek terjednek egyébként. És amit aztán a katalán szeparatista mozgalmaknál is láttunk, tehát a, ott is azt láttuk, hogy a kapitalista e, ellenes párt, amely jelenleg a legnagyobb erő, szintén megpróbált ezeket az összeesküvési elméleteket felszítani. Tehát megint csak azt állították, hogy a terror támadás mögött az állam összeesküvése áll, amely szeretné igazolni a spanyol állam katonai jelenlétét Katalániában, Katalóniában. Tehát nagyon is tudatában kell lennünk annak, hogy a politikai elitnek eh, milyen felelőssége van, és hogy mennyire fontos, hogy ezeket a, ezeket a gondolatokat átlássák, mennyire fontos, hogy tudják, hogy a saját cselekvéseikkel, illetve hozzáállásukkal alá tudják ásni a társadalom egységét. Tehát nem szabad, hogy a politikai elit gyakorlatilag kihasználja a terrorista támadásokat, illetve ha megteszi azt, akkor a társadalom egyesítése érdekében kell, hogy ezt megtegyem. Jelenleg a terroristák nyilván továbbra is abban érdekeltek, hogy megosszanak minket. Hogy még a muzulmán társadalmon, illetve közösségeken belül is megosszák a különböző csoportokat és ennek segítségével a nyugati társadalmak bizonyos rétegeiben felszítsák az iszlamofóbiát. Ez a, az, hogy ezt meg tudják tenni, az többek közt adnak köszönhető, hogy nagyon kevéssé ismerjük a muzulmán vallást, illetve társadalmat. A muzul, az Európában élő muzulmánok leges legnagyobb része teljesen békés, de van egy van egy részük, akik nem találják a helyüket a társadalomban, és a, azért, mert társadalmilag kirekesztetnek érzik magukat, sőt, talán saját maguk is kirekesztették magukat, például a szalafisták esetében ezt lehet elmondani. A szalaf, szalafisták ugyanis bűnnek tekintik a demokráciát, és a, azt mondják, hogy ha a társadalom, társadalmon belül a tőlük eltérő csoportokkal kommunikálnak, akkor azzal engedik, hogy megfertőzzék őket a különböző más jellegű nézetek. Tehát a szalafisták elméleteivel a demokrácia gondolata nem egyezik meg. Mi azokkal a muzulmánokkal kell, hogy kommunikáljunk, akik nem ilyenek, hanem hajlandók arra, hogy a demokrata, demokratikus társadalom részét képezzék, és pontosan itt jön be annak a fontossága, hogy a politikai elit milyen üzeneteket közvetít. Nagyon sokféle ö, tényező hozzájárul a radikalizációhoz és a terrorista toborzáshoz, de nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni az iszlámot és a szalafisták iszlám irányultságán. Akik toboroznak, azoknak ugyanis nagyon mély, jó ismereteik vannak az iszlámról, és ezért nagyon ügyesen tudnak szelektálni azt, a, arra nézve, hogy milyen eszközökkel és milyen megfogalmazásokkal éljenek, amikor ö, embereket toboroznak a mozgalmaikhoz. A, ö, tíz emberből hét olyan, a radikalizált, illetve az iszlámhoz toborzott, az ilyen mozgalmakhoz toborzott emberek közül, akiket személyesen toboroztak, egy, egy már a, a előzőleg radikalizálott ember személyesen toborozta őket. És nem terjedt el egész Európában ugyanakkor, ez, ez az elmélet. Természetesen Franciaországban nagyon nagy számú muzulmán él, ugyanígy Németországban és eh, az Egyesült Királyságban is, de az az ország, ahol a legnagyobb számú muzulmán él, Bulgária, ott például nagyon-nagyon alacsony a radikalizáció szintje. Tehát az, hogy a muzulmánok milyen mértékben tudnak az európai társadalmi szövet részévé válni első generációs szinten nem annyira nagy, inkább a második és a harmadik generációnál jelen, jelenik meg az identitás probléma, amely nem feltétlenül vezet ugyanakkor mindig erőszakhoz, de második generációs migránsoknál már megtörténhet. Spanyolországban például azt látjuk, hogy gyakran a második generációs bevándorlók küzdenek identitás problémákkal, és akkor ez el, első körben erőszakhoz, mondjuk bandákba csoportosuláshoz vezethet, de nem feltétlenül vallási erőszakhoz. És a társadalom erre való reagálása nagyon fontos. Ezt el kell kezdenünk megfelelően kezelni. Mechelen polgármestere példáján is láttuk, hogy nagyon sokszor a politikai vezetők egyszerűen nem értik megfelelőképpen azt a kontextust, amelyen belül a radikalizáció felmerül, és emiatt aztán nincs megfelelő kapacitásuk arra sem, hogy kezeljék. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, professzor úr. Köszönjük, hogy felvázolta a körvonalát a spanyol modellnek, és összetudta kapcsolni Nikola Énen eh, előadásával, hogy meghatározzuk az ellenálló képességet. Most átadom a szót a kollégáknak. Vannak, akiknek el kellett menni más párhuzamos ülésekre. Elizabeth Gardininek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Meghallgatva önöket, mindkettejüket, úgy tűnik jobban kéne diversifikálnunk az egyes európai országok között. Más a helyzet Olaszországban, megint más, más országokban. Úgyhogy talán ennyi tanulság levonható, Olaszországban például a vörös brigádok eh, annak idején eh, komoly terőse szerzett voltak, és ma is tele van az, eh, az újságok, még mindig olyan történetekkel, amelyek Aldo Moro halálát dolgozzák fel. Mutatja ez is, hogy az, hogyha megpróbálunk gyorsan megoldani helyzeteket a társadalom béke, béke érdekében, akkor is visszatérnek ezek az ügyek, és hatással lesznek akár nemzedék elteltével is a társadalomra és annak, a, annak kohéziójára. Ugyan a fegyveres konfliktus megoldódott Olaszországban, lezártuk ezt a korszakot, de újra visszatér láthatóan ma is ezek a sebek tehát nem gyógyulnak be olyan könnyen. Nem csak az iszlámmal van itt probléma, hanem korábban voltak más ö, olyan súlyos problémák is, amelyek ma is láthatóak. Olaszországban eléggé hatékony természetes rendszer jött létre, és intézményrendszer, és, és ezt most a zsihadista terroristák ellen is elég jól lehet alkalmazni arról is beszélt, hogy nem, sokszor nem nézünk szembe a dolgokkal. Nem régiben találkoztunk közel és afrikai keresztény fiatalokkal, Mozulból például, és más közel keresztény közösségekért támadások rohalottunk. Nigériában is látható ez. Nigériak használnak nigériak ellen, etnikailag fekete, feketék, feketék ellen. És ha, ha nem hív, neveztenek engem iszlamofóbnak, azért most megnevezem, hogy milyen vallási ideológia áll e mögött. Sokszor úgymond teljesen egyforma színű emberek harcolnak egymás ellen. Olyan emberek, akiket egyébként szívesen befogadnánk, vagy, vagy együtt töltjük a, a szabadságunkat velük. Ezeket a fiatalokat meghallgatva, a keresztény fiatalokat meghallgatva levonhatjuk a tanulságot, hogy meg kell próbálni segíteni őket, kiaknázva az, az ő általok kínált lehetőségeket, erre lehet építeni, és amikor ezek az Európában tanult fiatalok hazakérni, hazatérnek, könnyen hozzájárulnak a demokratikus folyamatok kialakításához, a saját társadalmaiban demokratikusabbá, ellenállóbbá téve ezeket a társadalmakat. Persze ez egy hosszú folyamat, de gondolni kell a dolognak erre a vetületére is. Tehát nyíltabban kell hozzáállni ezekhez a kérdésekhez, nem szabad bezárkóznunk a saját dogmáinkba. Hiszen a mi társadalmaink lesznek az első áldozatainak, az ideológiai polarizációnak, ha megtörténik, és egyre nehezebb konstruktívabban, konstruktívan gondolkozni és cselekedni ilyenkor az ideológiai árkokat, tehát be kell temetni, meg kell próbálni betemetni a társadalomban, és ez az adatcserével foglalkozó téma területében is, területén is láthatóvá vált az adatvédelmi kérdések tárgyalása során is, amely a terrorizmus elleni küzdelemben is figyelmet kell kapjon. Tehát ez a, a terrorizmus elleni harc eszközeinek számbavétele során, tehát erre is gondolni kell. Olaszországban láthattuk, egy, ezeket a mellékfejleményeket. Fontos belátni, hogy amikor a kultúra megváltozik, annak idején például Olaszországban, amikor a kommunista párt úgy döntött, hogy hajlandó együttműködni a társadalmi mainstreammel, és megszakítja a kapcsolatait a szélsőségesekkel, az erőszakos fegyveres szélsőségesekkel, az egy rendkívül fontos momentum volt. ám továbbra is fenn vannak, fennállnak ilyen kapcsolatok, sokak szerint, ám mégis jelentős volt a változás. Ha azt látjuk, hogy a muzulmán közösségek nem határolódnak el az erőszakos csoportoktól, és nem akarják maguk is megoldani a helyzetet, az bizony gond. Olaszországban régebben olvastam kutatásokat, friss kutatásokat, melyeket egy marketing cég végzett, La Nacionale napilap megbízásából. Ha megnézzük ezeket az adatokat, akkor az derül ki belőlük, hogy az idősebbek körében tapasztalható az, hogy nehezebb meglátják az integrációt, míg a fiatalabbak nál ez egy kevésbé problematikus folyamat. Az látható, hogy 28%-a a fiataloknak ezekben a közösségekben támogatja a terös tevékenységet, 38% meg úgy érzi, hogy az iszlám meg kéne hódítsa az egész nyugati világot. És 41 néhány százalék ezeknek a, a száma az 50 évnél idősebbek körében. 33 százalék az embereknek nem akart egyáltalán válaszolni a kérdésekre. Tehát egyharmada meg akarja hódítani a nyugatot, egyharmada meg nem akar válaszolni. És ezek viszonylag még, még szerény számadatok, de tükröződnek hasonló arányok más felmérésekben is. 38%-a megkérdezetteknek úgy gondolja, hogy a politikát a vallás kéne irányítsa. Iszonyatos nagy baj van ezekkel a csoportokkal az országainkban. És hát kell lépéseket tegyünk. Nem tudom, hogy az utca embere hogyan érezte biztonságban magát, ezen problémák láttán. Ugye azt mondják, hogy álljunk hozzá nyitott szellemmel ezeket a kérdéseket, de ha megnézzük ezeket a felmérés adatokat, hát bizony ez komolyan alássa a társadalmi kohéziónak még a lehetőségét is. És nagyon nagy számú muzulmánnak azt sem tetszik, hogy új migránsok jönnek ezekbe az országba. Azt mondják, hogy hát nekünk is nehéz itt munkát találni, megintegrálódni, integrálódni, ne jöjjön még több, mondják ők maguk adott esetben. Tehát eh, a társadalmi kohézió messzebbre kell menjen. Ha újságírók megkérdezik az embereket, interjúkat készítenek, sok esetben nem hajlanak válaszolni ezekben a közösségekben. Persze, attól is félnek, hogy a saját közösségük radikálisan fogják megtámadni őket emiatt. Mások meg meg, meg másképp bánnak a nőkkel, mint amit mi elfogadónak tartunk. Tehát itt több éves munka áll előttünk, ha bármit is változtatni akarunk. Hát be kell látnunk a problémát mindenek előtt, hogy a társadalmakban élő közösségekben bizonyos súlyos gondok vannak. Nem lehet csak, ezért csak, hogy átsiklani. És aki erről beszél, nem lehet iszlamofóbnak bélyegezni, mert bizony, ha nem foglalkozunk ezzel, akkor a populizmusnak még súlyosabb hullámai érnek el majd bennünket. Politikusokként kell vállalnunk a felelősséget, és független szakértők tanácsaira támaszkodva kell kidolgoznunk a politikai válaszokat erre a problémára, hogy valami közös nevezőre jussunk egymás között. Mert még különben mi politikusok nem tudjuk megoldani ezt a problémát, sehogy sem. Láttuk azt, ugyanazon politikai megosztottságot, amely korábban is érvényesült e kérdéssel kapcsolatban desde luego no vamos a poder evitar la pluralidad. Köszönöm szépen a megjegyzéseit. Természetesen nem tudjuk korlátozni az ideológiai sokféleséget, hiszen demokratikus társadalmakban élünk. Mindig lesznek olyan politikai pártok vagy politikusok, akik eh, visszaélnek ezzel a lehetőséggel, és ki fogják használni a vélemények közötti különbséget saját hasznukra. Ezt a problémát nagyon nehéz megoldani. De ahogy az előadásom elején is mondtam, nagyon sokat segítene a dolgon, hogyha az európai politikusok, politikai vezetők sokkal jobban értenék, hogy mi az iszlamizmus, mi a szalafizmus, hogy milyen kapcsolat van a kettő között, és hogy az iszlámnak milyen szerepe van az Európai Euró, Európán belül, hiszen ez tudná csökkenteni azokat a negatív hatásokat, amelyekkel mindenképpen számolnunk kell. Tudjuk, hogy mi az iszlamofóbia, de most ez valahogy így címkeként kezd megjelenni túlságosan széles körben használják ezt a címkét olyan emberekre, akik igazából lehet, hogy csak nehézségekkel küzdenek. És igaz, hogy néha a második generációs fiatalok nehéz helyzete a társadalmunkon belül nem a politikáinknak köszönhető, hanem annak a diszonanciának, amely az otthoni, illetve az otthonon kívüli ö, hitvallás között van. Az Olaszországon belül kifejlődött dzsihadista terrorizmus egyik példája a bressai, észak-itáliai, észak-olaszországi támadás. 2012-ben tartóztatták le azt, az, azt a bűnözőt, és neki például nem volt semmiféle köze a, a muzulmán közösséghez, sőt, sörözött néha, nem járt mecsetbe, de egyszerűen rendkívül súlyos identitásválságtól szenvedett, nem tudta, hogy marokkója vagy olasz, nem tudta egyszerűen többé azonosítani saját magát, nem tudta, hogy ki akar lenni. És itt jött be az iszlám ötlete, és az iszlám dzsihadizmus ilyen módon is föl tud robbanni. Tehát aztán láttuk, hogy Milánóban mi történt. Ott ugyanis a célpontja, a támadásnak a célpontja egy zsinagóga volt. Mielőtt az olasz kommunista pártról elkezdett volna beszélni, már is leírtam itt magamnak, lejegyeztem magamnak, hogy az olasz kommunista párt a baloldallal együtt egyetértett abban, hogy a vörös brigádok nem egy partizán csapat volt, egy ilyen hegyekben elszigetelő, elszigetelten élő emberek, hanem köztünk élő fiatalok, és hogyha elkezdjük a problémát kezelni, akkor meg is tudjuk azt oldani. Hogy ez számunkra mit jelent, ebből mi mit tudunk tanulni, azt, hogy a muzulmán közösség leges legnagyobb része, legtöbb tagja szintén ellenzi az iszlamizmust és a dzsihadizmust. Hiszen ezek a Korán eh, és más szent szövegek eh, hibás eh, értelmezéséből származnak. De legtöbbjük nem tesz aktívan ezek ellen. Tegnap előtt egy szalafista imámot Spanyolországból kiutasítottak. mert Navarrában, Észak-Spanyolországban a saját vallási közösségén belül olyan eszméket terjesztett, amelyek ellentétesek a demokráciával, és inkább a rasszizmus és a fasizmus ö, körébe tartoznak. Még egyszer elmondom, hogy a szalafisták körében a demokrácia tilos. Ezt úgy mondják ők, hogy haram. Úgy gondolom, hogy amikor ezekre a spanyol támadásokra gondolunk, a barcelonai támadásra, vagy akár az orosz, Olaszországban, ö, Olaszországon belül kialakult terroristára, ö, terrorizmusra. Ugye ez a fiatal ember nyolc éves korában érkezett Orloszországba, és volt munkája, volt közössége. Hogyha megnézzük a barcelonai támadásokat, azt látjuk, hogy négy testvér követte ezt el. Tehát a radikalizáció nem egyformán terjed a muzulmán közösségen belül sem, hanem vannak olyan koncentrált koncentrációs pontok, olyan helyek, ahol nagyobb mértékben összpontosul. És akkor az az egy személy, aki radikalizálódott, tovább radikalizálja a közvetlen környezetét, a családját, vagy a közeli barátait, és így alakulnak ki ezek a klaszterek. Tehát nem egységesen terjed a radikalizmus a társadalom belül, és, illetve a muzulmán közösségen belül. Katalóniában nagyobb méretűek a szalafista közösségek, ott egy kicsit más a helyzet, de a barcelóniai és a Barcelonia, barcelonai és az olasz helyzet is megmondja, hogy a szociális integráció és a radikalizáció olyan dolog, ami együtt nem történhet meg. Tehát az mindez arról szól, hogy az emberek hogy tudnak azonosulni az őt őket körülvevő társadalommal. És előfordulhat, hogy a társadalomba beépült személyek vannak, van munkájuk minden, és mégis radikalizálódnak. És nem igaz az sem, hogy akik ezeket a bűncselekményeket elkövetik, azok mind kis stílű bűnözők. Vannak olyan országok is, de például Spanyolországban nem ez volt. Gyakorlatilag gyakran 18 és 25 éves koruk között kezdenek radikalizálódni. Nagyon nagy többségük második generációs fiatal, nagy részük fiatal férfi kevés a fiatal nő. Még nagyon sokáig tudnék erről beszélni, de azt hiszem, hogy inkább nem teszem. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy ennek a jelenségnek a az összetettségébe is belement, és hogy világosan rámutatott, hogy mik a célkitűzések, és hangsúlyozta a demokráciát és a bűnt a judeok keresztény értelemben értelmezte, és elmondta, hogy az ellenálló képesség mennyire összetett és ezen nehezen megvalósítható. Tehát, hogy a, és azt is mondta, hogy a politikai személyiségek bizonyos tematikákat figyelmen kívül hagynak, például a szalafista jelenséget. A spanyol modell nagyon tanulságos. Nyilván mindegyik kultúrának, országnak megvan a saját sajátossága. Ez a két előadás és az eszmecsere megmutatja, hogy mennyire összetett ez a jelenség, de azt is megmutatta, hogy az ellenálló képességnek milyen nehéz oldalai vannak, például a személyi, hiszen mindketten elmagyarázták, hogy a kollektív ellenálló képesség nagyon nehéz, nagyon törékeny egyensúlyt eredményez, tehát minden nap válaszokat kell adni erre. Mindkét előadónak köszönjük. Nikolás, nek talán van, Nikolának van kérdése Rajnára szúrnak, és talán Rajnára szúrnak is Nikolá és aztán Monika Holmeyer, aki az egyik társ jelentéstevő, a mi bizottságunk munkája, munkáját ebben a témában ő, ő végzi. Van önnek kérdése? Mivel van időnk, és aztán ön Monika jöhet. Csak annyit szerettem volna röviden kommentálni. Egy témát, amely felmerült a eszmecsere során egyszer-egyszer, akkor akkor vissza kell térjünk a kiváltókokra és azon definíciókra, amelyekkel meghatározzuk a terrorizmust, hangsúlyozva a polgári áldozatok jelenségét. Ugye előfordult hogy Spanyolországban egy rendőrtiszt lesz terrorista támadása áldozata, vagy egy francia katona Maliban. Ám nagyon körültékintően kell meghatározni azt, hogy hogyan határozzuk meg azokat a paramétereket, amelyek alapján eldöntjük aztán, hogy voltak éppen egy, fizik, egy támadás, terrorista támadás vagy sem. Az ETA nagyon sok rendőrt is megölt, meg polgárt is. A rendőrök a munkájukat végezték, egy a jogállamiság alapján működő intézményben teljesítve kötelességüket Spanyolországban. De nagyon sok polgárgázolatot is szedett ez a terrorista támadás. Ezt is hangsúlyozni kell. Még egy rövid kérdést tennék föl majd, de először is nagyon fontosnak tartom, hogy a az áldozatokat ne skatujázzuk be, vagy ne osztályozzuk. Tehát se, ne számítson az, hogy, valaki, ahogy az áldozat kötelességét végezve mondjuk rendőrként halt, halt meg, vagy, vagy katona volt, vagy civil volt. Minden áldozatnak joga van áldozatnak lenni, joga van ahhoz, hogy elismerjék áldozatnak és Ennan úr is nagyon pozitívan nyilatkozott erről, tehát nem a terroristákról kell, hogy szóljanak a szalagcímek, hanem az áldozatokról, és mindegy kell, hogy legyen, hogy ez az ember hivatását teljesítette, vagy civil, az névtelenség, tehát nagyon fontos eszköz a mm, sajtó kezében kezdettől fogva meg voltam döbbenve azon, hogy videók segítségével a magán személyek által felvett videók hogy terjedtek, és hogy milyen hatalmas mennyiségben jelentek ezek meg a sajtóban is. Én úgy gondolom, hogy ez hiba volt, és aztán a hatóságok meg is próbálták akadályozni, hogy a videókat mm, megjelentessék a neten. De végül is a terroristák célja pontosan az, hogy a rettegést terjesszék, és ezek a videók nagyon is optimálisan szolgálják ezt a céljukat. Hogy állandóan újra és újra megmutatják, hogy hogy ölik meg, vagy robbantják fel ott az embereket az adott terrorista cselekmény helyszínén. A konkrét kérdésem Reineres úrhoz az, hogy elnézést kérek, hogyha nem mondom ki helyesen a nevét, nagyon igyekszem, hogy ezt jól tegyem. Minden esetre az a katalógus, amelyet ön a radikalizáció ellen folytatott harc kapcsán felvázolt, volt egy ilyen pozitív lista és egy negatív lista. És a pozitívak azok a társadalmi lépések, amelyek megerősítik a társadalmi ellenálló képességet az erőszak alkalmazása ellen, a szélsőséges eszmék, erőszakos utópiák ellen, ezeknek terjesztése ellen, de ugyanakkor van e, a korlátozási vagy tiltási katalógus is, ahogy mondta, hogy például egy imámot kiutasítottak azért, mert e, e, brutális tartalmú két és fél órás vasárnapi agymosást végzett 10-14 éves gyerekeken és ez tényleg elfogadhatatlan, de ezért szeretném, hogy, de, de talán nem eléggé, el, elégséges ez, szeretném, hogyha további pozitív, korlátozó intézkedéseket javasolna még, illetve szeretném, ha megengedné, hogy jelentéstevőként még kapcsolatba léphessek önnel annak érdekében, hogy a jelentésünk minél teljesebb és jobb lehessen. Például egy elektromérnök példáját hoznám föl, Mannheimban igen magas állásban dolgozott, és az Alkaidának dolgozott egyébként. Szakmailag, személyes szempontból, mindenféle szempontból jó volt, de értékek szempontjából nem, volt, nem, nem tudott integrálódni a társadalomba egyszerűen elutasította a társadalom működésének szabályait, a nők egyenjogúságát, az erőszak megtagadását nem ismerte el, teljesen más értékrendszer szerint élt az alkaida irány eszmerendszere szerint. Tehát egy oldalról intelligens ember volt, nagyon jó készségekkel rendelkezett, egyetemi végzettsége volt, stb. stb. mégis csak a rossz oldalra állt tehát igazából az érték, értékek szintjén is fontos lenne az integráció kiteljesítése és az ezzel kapcsolatos pozitív, illetve korlátozó lépések bevezetése. Köszönöm. Egy olyan pontot érintett, amelynek a kibontásához megfelelő idő kellene, hogy ezt tisztességgel meg tudjuk tárgyalni. A, a rezilincia, a társadalmi immunitás vagy ellenálló képesség kérdését. Ugye azt tettem fel magam a kérdésnek, én végül is milyen üzenetet tudunk megfogalmazni a közösség tagjai számára? Ugye egyrészt a politikusokat is képezni kellene, jobban megértsék. Például mi a különbség a, a szalafista eh, mozgalom, a dzsihadizmus eh, és egyéb fogalmak között. Mondtam, alapvető fontos, hogy csak általában muzulmánokról beszélünk, és tudjuk, akik az ellenségünk, és kik a szövetségeseink. Így aztán Európában például volt olyan mondat, hogy a szalafistákat kéne támogatni a dzsihadizmus ellen. Hát holott a kettő ugyanazon ideológia alapján áll. Minél több a szalafista, annál több lesz a dzsihadista. Őrült gondolat lett volna. Aztán beszélünk mérséket muzulmákon. De mit is jelent ez pontosan? Aki olyan aki megérti, hogy a vallási identitása teljesen összeegyeztethető a nyílt társadalomban való élettel. Tehát ezért vannak itt definíciós feladatok. Aztán lényegi fontosságú az is számunkra, hogy a fiatalokat ne engedjük, hogy kitettek legyenek. A fiatal muzulmánok kitettek legyenek annak a befolyásnak, amit a szalafista imámok, vallásterjesztők terjesztenek. Ha hát meg akarjuk állítani a, a szélsőségeset. Tehát nem csak az jihadistákról beszélek, hanem általában a radikalizációról a szalafisták révén. Úgyhogy aki nem ha, ha, tudja kifejteni nem a nézeteit szabadon, vagy csak nagyon szűk körben, ahol mindenkit meg, meg, megbízik, ezekbe a körökben nagyon nehéz bejutni. Itt a második generációs fiatalokról is beszélünk, akik úgy tűnik teljesen integráltak a társadalomba. Harmadsorban a megfelelő kezelése a, a problémának, illetve az, a terrorizmus áldozatainak megfelelő kezelése, és a politikai és morális belátása az ő szenvedéseiknek, és elismerése lényegi fontosság az európai társadalmak eh, rezilienciál szempontjából. Lehet, hogy ez önöknek teljesen magától értetődő, de csak alig néhány országban van olyan jogszabály, amely rendelkezik arra, hogy a terrorizmus, terrorista támadások áldozataira tisztességgel el kell látni. Spanyolország, Franciaország és Olaszország az, ahol legelőrébb járnak ezzel, hiszen vannak ennek történelmi okai ezekben az országokban. Meg Nagy-Britanniában is van egyébként ilyen jogszabály, olyan országok, ahol korábban is voltak már terrorista támadások. De elég sok időbe tellett, mire az áldozatvédelmi jogszabályok létrejöttek. 2000 környékén volt ez. Persze, politikai megosztottságot is át kellett lépni, meg kellett tárgyalni ezeket az egyes politikai pártok között a parlamentekben, de bizony látni kell a problémát. A szalafizmus pedig amely a összefüggésbe hozható volt a párizsi és brüsszeli támadásokkal, az olyan probléma, amely ott vezetett, hogy a, a legfőbb szalafista templom főimámját kiutasították az országból, Belgiumból ennek a mesetnek az imámját. Tehát tényekre támaszkodva kell és lehet cselekedni. Nem könnyű persze különbséget tenni. Sok esetben nagyon bonyolult és összetett elemzést igényel mindez, és sokszor az izlamofóbia hozzávezet az, hogyha összekeverik nyilván a muzulmánokat a terroristákkal. Kritikus módon kell tisztingválnunk, nem egyszerű feladat ez a szakembereknek sem. Prados uno y otro, el con a radikálisok meghatározása és a radikális diskurzusok elleni fellépés. Nagyon szépen köszönjük. ezeket az emlékeztetéseket arra, hogy szükség van egy alapra, amelyet eh, minél, alap, minél hamarabb meg kell határozni, tehát hogy meghatározzuk a különböző jelenségeket, és ezeknek a fogalmát elfogadjuk. Nagyon értékes volt a mai ülés, és akárcsak tegnap az áldozatok meghallgatása után, úgy érzem, hogy, hogy több információ áll most rendelkezésünkre, e, hiszen újabb elemeket hoztak ehhez a témához. E, úgy és ugyanakkor tudjuk, hogy hatalmas ez a feladat, e, a kihívás hatalmas, és az egész társadalmat be kell vonni Ugyanakkor sok olyan elem is van, amely eh, választ adhat eh, arra a munkára, amit együtt kell elvégeznünk. Eh, Mindenki, mindkét előadóknak köszönjük a jelenlétét és az előadását. Voltak kollégák, akik szerettek volna még hozzászólni, de de nem tudtak itt maradni. Ugyanakkor van egy kollégánk, akik a jelentésünkben, amelyet néhány hónap múlva el kell készítenünk, az, akik hálásak mindezekért a gondolatokért. Én is csak egy percre szeretném igénybe venni az, az idejüket nagyon fontos gondolatot elfelejtettem említeni, hogy a, az ellenálló képesség azért is fontos, mert eltérít, elriaszt Eh, elriasztja a terroristákat. A terroristák nagyon is figyelik, hogy hogyan reagál mindegyik ország egy-egy támadásra. Hogyha egy támadás után egy eh, ország darabjaira hullik, akkor újra támadnak, újra ütnek. Hogyha pont ellenkezőleg egy támadás után egy ország erősnek mutatja magát, azt mutatja, hogy hogy amellett, hogy a biztonsági erők reagálnak, de hogy maga a társadalom is erős, szilárd, az, az azt jelenti a terroristák számára, hogy itt ne támadjanak úrra. Tehát az üzenet, amelyet ilyen módon a terroristának küldünk, akkor ne támadjanak nekünk, mert ez energiába kerül, és nem lesz feltétlenül sikeres. Ennyit akartam még mondani. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök. Nagyon fontos, eh, eh, hogy eh, megoldásokat találjunk, és Európárok számára is állandóan fontos az alkalmazkodás. Az európai történész valóban érzi a fenyegetettséget, épp ezért európai válaszokat kell hozni. És akkor most Monikának adom meg a szót összefoglaló megjegyzésekre. Köszönöm szépen, Natali, és kedves kollégáim, először is nagyon szépen megköszönöm a két szakértőnek, hogy eljöttek hozzánk, hogy időt fordítottak ránk, és meglátogattak minket. Néhány záró megjegyzésem lenne így a vita utolsó perceiben is voltak még új gondolataim. Először is úgy gondolom, tényleg fontos, hogy megértsük a terrorizmust, meg kell értsük, hogy mi a hajtó ereje, mi, ö, ö, milyen értékek alapján működik. A másik pedig, amit ö, az utolsónak felszólaló úr mondott, hogy a terroriz, terrorista támadásoknak semmiféle jogosultsága nincs, és nagyon fontos, hogy attól függetlenül, hogy milyen párthoz tartozunk, mindenképpen a terrorista támadások ellen foglaljunk állást. Ugye vannak politikai és vallási ellentétek, de ezeket demokratikus eszközökkel párbeszéd eszközével kell megpróbálni megoldani egymással folytatott kommunikáció eszközével, nem pedig eszk- erőszak eszközével és nem a társadalmi csoportokra gyakorolt, vagy ők általuk gyakorolt nyomás eszközével nem engedhetjük meg azt, hogy bizonyos társadalmi csoportok erőszak, illetve terrorista támadás eszközével tudják keresztül vinni, keresztül nyomni a céljaikat. Aztán ma nagyon sokat beszélt arról, arról is, hogy nem szabad általánosítanunk, ez különösen akkor azoknak a muzulmánoknak a számára illetve különösen az veszélyes, hogyha azt mondjuk, hogy vannak olyan muzulmánok, akik terroristák, vannak olyanok, akik meg nem. Tehát nagyon fontos, hogy a dzsihadisták és a szalafisták mozgalmát értsük, és hogy megkülönböztessük a többiektől, és igyekezzünk azon, hogy a muszlimok értékrendszerét integrálni tudjuk az európai értékrendszerrel annak érdekében, hogy a muszlimok, muzulmánok is érezzék, hogy képesek integrálódni az európai társadalomba. Hogy érezzék úgy, hogy én itt élek Európában, és ezeknek a demokratikus és szabad értékeknek a nyomán élek és, és dolgozom, ugyanakkor muzulmán vagyok, és ez a kettő nincs egymással ellentétben. Nagyon fontos, hogy olyan stratégiákat építsünk ki, amelyek ezt támadják, támasztják alá, és így megelőzik a radikalizmust. Ö, Egyszerűen ki kell húznunk a talajt a szalafisták és a dzsihadisták lába alól. Nem engedhetjük meg azt, hogy többek között a második generációs fiatalokat magukhoz vonzák. Nagyon nagy probléma van egyébként, nálunk is Németországban nagyon aktívan vitatjuk ezeknek a második generációs fiataloknak a kérdését azt, hogy hogy tudjuk megerősíteni ezt a generációt annak érdekében, hogy a lehetséges toborzási el, e, eszméknek, e, stratégiáknak megfelelőképpen ellen tudjanak állni, hogy ne váljanak terrorista csoportok tagjaivá. Számomra a mai ülés, illetve vita azért is fontos volt, mert kijelentettük, hogy a ö, e, társadalmat jobban össze kéne fogni, és hogy semmiféle fajta terrorizmusnak ne adjunk legitimációt, se jobb, se baloldali szélsőséges eszméken operáló terrorizmusnak. Úgy, aztán még egy fontos dolog volt az, hogy az áldozatokat hogy ismerjük el és hogy kezeljük. Nagyon, nagy, nagyon fontos része ez is a társadalmi ellenálló képesség megerősítésének. Most ma, ugye tegnap az áldozatokról volt szó, az, hogy az áldozatokat hogy kezeljük, ez rendkívül fontos feladat, mert ki kell mondanunk azt, hogy az áldozatok mellett állunk, joguk van az áldozat státuszhoz, és nem csak kötelességből jelentjük ezt ki, hanem valóban a társadalom az a terrorizmus áldozatai mellett áll, és támogatja őket, mert a mi társadalmi formánk ellen működő, ellen ható eszmék nevében támadták meg és sértették meg őket. Egy befogadó társadalomnak olyannak kell lenni, amely a különböző véleményeket is tolerálni tudja a sorai között, és ez az egyik legnagy, legfontosabb feltétele annak, hogy a radikalizációt megemlőzzük, illetve csökkentsük a hatását. Köszönöm, hogy eljöttek, biztos, hogy jönnek majd még. Minden esetre a mi jelentésünknek nagyon hasznos volt, hogy eljöttek, és nagyon fontos jelzést fogunk mi a magunk részéről is küldeni arról, hogy az Európai Parlament az itt kijelentett értékek mentén működik, és ezeket támogatja. Köszönöm, hogy eljöttek. Merci à tous. Euh, Köszönöm mindenkinek, köszönjük Monikának ezt az bezárást. Mindenkinek jó ö, ebédet kívánok, a következő ülésén dátumát megkapják, majd köszönöm az előadóknak. Köszönöm.